Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Please take your seat. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Pancieri úr ma nincs itt. Holnap tettük át ezért a jelentését a Magreb országokba indítandó vegyes delegációról, Tunéziáról szóló dokumentumot. Holnap 4.45-kor fogunk a az ENSZ közgyűlésének 65. üléséről szóló témáról fogunk beszélni. Van-e bárkinek megjegyzése a múltkori ülésünk jegyzőkönyveivel kapcsolatban? Nincsen ilyen elnöki közleményeket majd később mondom el mert először szeretném üdvözölni körünkben a NATO főtitkárát, Rasmussen. Rasmussen urat. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Rövidtávú meghívás ellenére gyorsan eljött, és a Chicagói csúcs ellenére eljött. Gondolom, hogy van bőven mit csinálnia, ezért duplán értékeljük jelenlétét, és szeretnénk a NATO-val az EU kapcsolatait kicsit jobban elmélyíteni, megérteni. Fontos, hogy egy ilyen témáról, ha eszmecserét tartunk, akkor azt azonban megtartsuk még a NATO csúcs találkozó előtt, és ezért kértük, hogy jöjjön el hozzánk most. A nemzeti parlamentek képviselői is itt vannak, hét országból tíz képviselőt küldtek, őket is üdvözlöm. Örülök, hogy eljöttek, és majd gazdagítják a vitát felvetéseikkel. A NATO most átalakítás alatt áll, és mi európaiak a gazdasági válság tükrében most még jobban érezzük, hogy rászorulunk a NATO-val való szoros együttműködésre, és a NATO-val is szinergiákat kell keresnünk a költségtakarékosság okán. Az afganisztáni helyzet is kiéleződött, az atalantai mandátum nagyon fontos, ebben az összefüggésben pedig számunkra az a fontos most, hogy a főtitkár úr elfogadta a meghívásunkat, és a Chicagói csúcs találkozó fő kérdéseiről előzetesen tájékoztat majd minket. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Ön a szó. Mr. Chairman, dear Elmar. Uh... Tisztelt elnök úr, kedves Elmar, köszönöm azt a bemutatást, üdvözlést. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy először is megköszönjem a régóta meglévő elkötelezettségét az európai politikának az euróatlanti kapcsolatok mellett, az aktív részvételét, intézményi változásokban a parlamentnek is, hogy az Európai Unió intézményei is átalakultak, és a parlament pedig mindig is nagyon élénken érdeklődött nem csak a külpolitika, hanem a NATO-EU kapcsolatok iránt is az önök bizottsága különösképpen. Mindig örülök egyébként, ha az Európai Parlamentbe látogatok, mert amint ön is, önök is tudják, magam is képviselő voltam 31 éven át, és otthon érzem magam egy választott jogalkotó testületben és mindig ilyenkor engem is emlékeztet ez a találkozás arra, hogy milyen közel is vannak az európai intézmények a NATO intézményeihez. Ha biztonságról beszélünk, akkor Európa büszke lehet magára, mert az utóbbi évtizedben a NATO európai szövetségesei Afganisztánban kitartottak, és Líbiá, a líbiai hadműveletben is részt vettek, sőt többségileg ők vettek részt, és a Balkán stabilitásához is hozzájárultak. Ugyanebben az időszakban az EU közben egyéb ö, szerepvállalást is vállalt Grúziában, a Balkánon és Afrikában is. Tehát ez meggyőző, és fontos, hogy kialakult. Mert Európának továbbra is fontos szerep jut majd a biztonság garantálásában. lehet, hogy most a ne, nem a legháborúsabb időszakát éljük az európai történelemnek, azért ezzel együtt is nagyon bonyolult a helyzet, és kiszámíthatatlan. Gazdaságainkra hatalmas nyomás nehezedik, a közkiadások, az előregedés általában sújtják Európát, és kiszámíthatatlan közben ráadásul az észak-afrikai helyzet, a közel-keleti helyzet, új katonai hatalmak jelentek meg, és a kibertámadásoknak is ki van téve Európa, ami teljesen új jelenség. És közben egyre kevesebb erőforrásból kell teljesíteni feladatainkat a bizonytalanság közepette. Tehát választó körzeteinkkel ezt meg kell értetni, és nem szabad, hogy vakok legyünk arra, hogy a világ változik, mégpedig nagyon dinamikusan változik. Egy kontinensnek sincs kitüntetett és örökké tartó feladata, szerepe a világ történelemben. Ezek változnak, ezek a feladatok, szerepek, és tudatában kell lenni, hogy mik ezek a változások. Jobban, mint valaha, rászorulunk egymás segítségére, ha a biztonságot akarjuk garantálni, és persze közös értékeink megvalósulását. Tehát nem szabad abba hagyni a beruházást a biztonsági kapcsolatrendszerbe. Több mint 60 éve Európa és Amerika együttműködik a NATO szervezeteiben, és közösen lép fel a közös kihívások területén, a szabadság és a demokrácia védelmében világszerte, és Amerika és Európa szabadságának és biztonságának védelmezőjeként. Ma biztonsági helyzetünk elválaszthatatlan a globális biztonságtól. Ez néha azt is jelenti, hogy erőinket határainkon kívül kell bevetni, hiszen az otthoni, a domestikus biztonságot külső tényezők is befolyásolják. Így cselekedtünk Afganisztánban, Szomáliában és Líbiában is. Meggyőződésem, hogy noha gazdasági bajaink vannak, Európa nem teheti meg azt, hogy köldök nézésbe forduljon, izolálódjon, a biztonságpolitikai kérdések mindig globális kérdések. Mindig szem előtt kell tartanunk a globális perspektívát. Világosan leszeretném szögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy automatikusan a világ valamennyi konfliktusát nekünk kell kezelni vagy megoldani. De azt viszont jelenti, hogy az európai nemzeteknek folyamatosan kifelé is tekinteniük kell, és készeknek kell lenniük, és képeseknek kell lenniük saját érdekeik és saját békéjük, biztonságuk megvédelmezésére, és észak-amerikai szövetségeiseikkel közösen fellépni az euratlanti térségben. Csak közösen tudjuk megvédeni ugyanis polgáraink biztonságát és az ENSZ-ben, az ENSZ kartában vállalt elveket. A mai gazdasági nehézségek egyeseket arra késztetnének, hogy befelé forduljanak egyes nemzeteket de tudnunk kell, hogy soha nem volt ekkora szükség egy kifelé tekintő, egymással, vagy magával, önmagán belül együttműködő Európára, ideértve a katonai együttműködést is, a katonai képességek területén való okos, erőforrás hatékony együttműködést. És készeknek, képeseknek kell lennünk használni kapacitásainkat, ha szükség van rájuk. Van egy jó hírem is Európának nem kell ezt a nulláról felépítenie. Minden eddiginél több és jobb kapacitásunk van, sokkal több az európai katona jelenleg a világban, mint valaha a világban volt. Ma már a kis nemzetek is, mint a sajátom is, részt vesznek erőforrásokkal ezekben a fellépésekben. Tavaly Líbiában az európai nemzetek megmutatták, hogy hajlandóak és képesek is egy NATO hadműveletet levezetni, levezényelni. Ö, ugyanakkor amerikai támogatás nélkül ö, ez a fellépés biztos, hogy nem lett volna olyan hatékony, mint amilyen volt. Ugye a lég, levegőbeli tankolás például Európában még megoldatlan kérdés. Ahhoz, hogy Európa is rendelkezzen ilyen kapacitásokkal, ahhoz politikai elkötelezettségre van szükség. És persze pénzre. A jövőben is. Mert az egyes nemzetek egyre kevésbé tudnak megfelelni a jövő katonapolitikai kihívásainak, és eddig se tudtak volna. Ugyanakkor, hogyha egybe tesszük az erőforrásainkat, segítünk egymáson, közös fellépéseket szervezünk, akkor a szükséges kapacitásokkal, és képességekkel rendelkezni fogunk, amelyeket a 21. század követel tőlünk. Ez az úgynevezett smart defense, az értelmes, az okos honvédelem. Ehhez azonban még szorosabb együttműködésre és koordinációra van szükség az Európai Unión belül, annak érdekében, hogy megerősítsük egymást, és ne versengjünk egymással fölöslegesen. Mert valamennyien tudjuk, hogy 21 tagállam munk van, de egy ö, a célunk és egy a forrásunk is a közös védelem, illetve az adófizető. Európának ezért élen kell járni a kezdeményezésben, és éppen ezért üdvözlöm azt, hogy a levegőben történő benzin területén Európa új fejezetet nyitott. Világos, hogy melyik irányba kell tovább lépnünk. Egy ö, rátermettebb, modernebb európai véderő a jövő útja, Európa képes lesz, és kell is, hogy képes legyen és európai államainak képeseknek kell lenniük egymás kiegészítve a nemzeti, nemzetközi biztonsághoz egyaránt hozzájárulniuk. Ezért be kell fektetni a közös biztonságba. Európának a jövőben is a NATO kötelékein belül vállalnia kell politikai, gazdasági és katonai feladatait. Én hiszek Európában Hiszek abban, hogy Európa elkötelezett továbbra is a béke és a biztonság mellett, e kontinensen és azon túl is. Hiszek abban, hogy önök is vállalni akarják azt a szerepet, amit a történelem ránk önökre ruházott. Köszönöm, elnök. Köszönjük mi is, Rasmussen főtitkár úr. Azt hiszem, van miből kiindulnunk most a vita során. Elhangzottak jó dolgok, úgy tűnik, mert nagyon sokan jelentkeztek szóra. Kezdjük azzal, hogy megmondjuk, hogy mennyi a felszólalás idő, mert két percnél többet nem adhatunk. A kollégákat kérdezem, hogy elfogadják ezt. Igen, Szelefranka úr. Bienvenido, señor Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt itt a körünkben, tisztelt főtitkár úr. Nos, erre a mai eszmecserére nagyon fontos időben kerül sor, hiszen a Csikágoi csúcs előtt vagyunk, és ezzel a témával kapcsolatban azt hiszem erős, egyeztetett már Barroso úr a április elején, és ott említették azt is, hogy a NATO és az Európai Unió közötti kapcsolatot meg kell erősíteni. Nem szeretnék semmit eltitkolni, semmit túlságosan kiemelni. Nem, nem a problémákról szeretnék most elsősorban beszélni Líbiával kapcsolatban, hanem hogy mit is tanulhatunk ebből. Illetve mi a megközelítési, megközelítésbeli különbség azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a különböző földrajzi zónákban fellépni, gondolok Líbiára, Afganisztánra, illetve hát Szíriára és, Afga- és Szomáliára. Hogyan vélekedik az Oroszországgal való kapcsolatokkal, illetve az ex-Szovjetunió, a volt Szovjetunió utódállamaival? Mi a véleménye Törökország szerepéről? Az a NATO és az EU között megerősítendő kapcsolatok szempontjából. Még egy utolsó kérdés, az Egyesült Államok szerepéről szeretnék kérdezni. A jövő szempontjából továbbra is úgy véli el, hogy főszerepről lesz-e a NATO-ban az USA? Ezzel nem kritizálni szeretném az USA védelmi miniszterét, csak szeretném kérdezni, hogy hogyan vélekedik erről, illetve említette a pulling and sharing elvet. Pontosan hogyan fogja ezt alkalmazni a Chicagói csúcs előtt? Köszönöm szépen. Koppa. Koppa asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A kérdésem az atomfegyverekhez kötődik Európában mennyire fontos ez a NATO számára a nukleáris elrettentés, vannak-e atomfegyverek ennek az államokat az Európai Unióban, hiszen az elkövetkező hetekben, években lehet -e tenni más lépéseket a NATO részéről nukleáris elrettentés tekintetében, amelyekkel meg lehet védeni a tagjait, illetve csökkenteni lehet a nukleáris a fegyverek jelenlétét Európa területén. És hogyan áll ön irány, illetve Észak-Korea kérdéséhez? Bogdán Klis. Köszönöm szépen. A főtitkár hozzászólásával kapcsolatban a következőt mondanám két hónappal ezelőtt találkoztunk Washingtonban, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne nyilvánosan elővezetni a Smart Defense, az intelligens védelem kérdését. Nem tudom, hogy tettek-e már lépést itt, hiszen ez nagyon fontos kérdéskör, és nagyon fontos lesz ez az eredmény a Chicagói csúcsalálkozó szempontjából is. A kapacitás kérdések pedig nagyon nehezen adhatóak át az embereknek általánosságban. Mit lehetne tenni? Még mindig nem világos az, hogy mi fog történni 2013, illetve 2014 folyamán Afganisztánban. Valószínűleg a missziót csökkenteni fogják csak arra, hogy az afgán biztonsági erőket támogassák. Ezzel kapcsolatban születette már döntés, hiszen közeledik a csúcs találkozó és mi fog történni 2014 után, az ASAF misszió lezárulása után lesz -e a hajlandó koalíciója, vagy inkább egy kiegészített ENTM eh, e lesz-e? Már ezen kívül a következő kérdésem az az, hogy eh, tudatában vannak-e annak, hogy eh, mennyire támogatják az általános munkatársak reformját, amit mindenképpen nyilvánossá kell tenni, de meg kell őriznünk az ambíció szintjét is, illetve a képességek szintjét is, hiszen erről is döntöttünk a Lisszaboni csúcs találkozó során. A következőt kérdezném tehát. Amikor strukturális reformról van szó, arról a reformról, amit az Észak-Atlanti szövetségben eh, hajtanak végre, az valóban megfelel az ambiciózus eh, szintünknek. Eh, Látford asszony. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főtitkár úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk. A kérdésem hasonló ahhoz, mint amit hat évvel ezelőtt feltettem az elődjének. Az Európai Parlament vizsgálja a 2000 hetes februári jelentésünk sorsát, a titkos börtönökről, titkos elfogásokról, a NATO-val kapcsolatban kérdezném, hogy 2001. október 4-én, amikor a NATO a négyes cikre cikkre hivatkozott, és éppen ezért a terrorizmus miatti fenyegetettségek miatt különböző országok repülőtereit használta az amerikai repülők feltankolására. Nos, ezzel kapcsolatban voltak különböző aggodalmak, két oldalon is, több oldalúan is. Azzal kapcsolatban tehát, hogy NATO gépek is részt vettek ezekben a titkos elfogásokban, titkos börtönökkel kapcsolatban, illetve akár a kínzással kapcsolatban is. Akkoriban voltak olyan országok, amelyek NATO tagjelölt országok voltak, például eh, Litvánia 2004 es időszakra gondolok. Nos, volt önnek alkalma arra, hogy ezeket az állításokat kivizsgálja, tehát hogy a NATO valamilyen módon bele folyt ebbe a kérdésbe. Nem katonai együttműködésről beszélek, hanem hírszerzési együttműködésről. Tehát volt-e alkalma ilyen munkát, felderítő munkát végezni? Tud-e biztosítékot adni azzal kapcsolatban, hogy a NATO semmilyen, nato semmilyen módon nem használták fel ezekben a kérdésekben, tehát a titkos börtönökkel kapcsolatban a NATO semmit nem tett. Meg tudja ezt erősíteni. Bila. Loch Bila asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Az első kérdésem csatlakozik, kapcsolódik az, amit Latford asszony is elmondott. A, az Emberi Jogi Albizottságban volt egy meghallgatásunk a CIA titkos programokról, illetve a fogolyszállításról. Ezzel kapcsolatban meghívtuk a NATO-t is, de végezetül ők arról döntöttek, hogy nem jönnek el. Csak ösztönözni tilomokat arra, hogy válaszolják meg a jelentés készítőnk kérdéseit. A második kérdésem az az, hogy eh, rá tudna arra mutatni, hogy mik voltak az Oroszország nato találkozó eredményei az elmúlt héten, és eh, ezen kívül az is érdekel, hogy a NATO védelmi rendszer, ez valóban témája lesz a csak csúcs találkozónak. Pianeta úr Olaszországból. Köszönöm szépen, meg köszönöm főtitkár úr, hogy ide ellátogatott. Nos, sokat beszélt arról, hogy Európa, Európának védelmi szerepe lenne, vagy lesz, tehát nem csak a védelem fogyasztói vagyunk, hanem előállítói is, gyártói is, és beszélt arról, hogy hatékonyabbá kell tenni az európai védelmet. Egy kérdést szeretnék feltenni. Ön hogyan látja a Smart Defense és a Pooling and Sharing közötti szinergiát? Nézzük például Koszovó és a Balkán térségét. Ezzel kapcsolatban mi a vélemény? Aztán másik kérdés. Csikágóban nem lesz ott Oroszország. Hogyan vélekedjünk erről? Mire, ke- mire készül a NATO ezzel kapcsolatban? Hiszen ez egy komoly hiány. Thank you very much. I would like to... Köszönöm szépen. Most szeretném lezenni a felszállók listáját, és átadni a szót a főtitkárnak. Köszönöm szépen a kérdéseket. Szelefránka úrnak válaszolnék először. Milyen tanulságot lehet levonni a libiai műveletünkből? Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi volt a két legfontosabb tanulság. Először is az, hogy lehetséges az európai szövetségesek számára, Kanadával együtt például, többséget felmutatni egy nagyon fontos művelet során, és így vezető szerepet betölteni, és ez abszolút egy pozitív történés a libiai művelet tekintetében, hiszen a gazdasági megszorítások ellenére az európaiak előtérbe léptek, és felelősséget vállaltak ezen művelet szempontjából. A második tanulság az az, hogy az európai szövetségeseknek nincsen bizonyos katonai katonai felszerelése eszköze, és ez azt jelenti, hogy igenis be kell fektetni ezekbe a kritikus eszközökbe. Örülök annak, illetve nagyra értékelem azt, hogy az Európai Unió az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül kezdeményezést tett arra, hogy a pooling és sharing koncepciót alkalmazzák, és így bizonyos eszközöket biztosítsanak. Mi ezt tényleg értékeljük. Egy másik nagyon fontos eszköz az a titkos szolgálat, a, a felügyelet, a drónok. Az európaiaknak is szükség van ezekre a fajta eszközökre is, tehát arra ösztönözöm az európai szövetségeseket, hogy fektessenek be az ilyenfajta kritikus katonai képességek bekapacitásokba a jövőben. Ez a legnagyobb tanulsága a libiai hadműveletnek, vagy műveletnek. Azt is megkérdezték, hogy NATO részt venne-e újabb műveletekben, és konkrétan Szíriát és Szomáliát említették. Először is Szomáliával kapcsolatban itt az Afrikai Uniónak kell a műveleteket végezni, mi csak támogatást nyújthatunk az Afrikai Unió műveleteinek Szomáliában, de elsősorban ez egy afrikai művelet, és úgy gondolom ez a helyes megközelítés. Ami pedig Szíriát illeti, itt nem kívánunk beavatkozni Szíriában, nagyon gyakran megkérdezik tőlem azt, hogy miért pont Líbiába avatkoztunk be, Szíriába pedig nem, egyértelmű a válasz. Líbiában ENSZ mandátumunk van, viszont nincs ENSZ mandátumunk Szíriában. Sőt, mi több, úgy gondolom, hogy Szíria teljesen más történet, politikailag, vallásilag sokkal bonyolultabb, de ami az etnikai összetételét illeti az államnak, sokkal bonyolultabb, és ez egy olyan régió, ahol egy regionális megoldás a régió országainak erős részvételével a helyes megoldás lehetne. Sajnálom azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem tudott konszenzust elérni a jogilag kötelező érvényű határozatról, de elfogadom azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának minden tagállama elfogadta az elnökség nyilatkozatát, amely az NN eh, terv részét kérdezi. Ez egy békés politikai megoldáshoz vezethet majd Szíriában. Arra ösztönzöm a szíriai vezetőket, hogy fogadják el a szíriai emberek legitim eh, kívánságait a a szabadság és demokrácia irányába, és elítélem az e, emberekkel szembeni erőszakot. Törökországról is kérdeztek, illetve arról, hogy milyenek a kapcsolatok a NATO, illetve az Európai Unió tekintetében. Mindannyian tudjuk azt, hogy a NATO és az EU közötti kapcsolat még nem e, jutott el a csúcspontjára, de nem hiszem, hogy Törökországot lehet emiatt e, hibáztatni. jó magam pragmatikus javaslatokkal álltam elő, hogy hogyan lehetne előrelépni, és konkrét szempontból azt javasoltam, hogy az Európai Uniónak le kell, meg kell hoznia egy külön ö, ö, intézkedést a Törökország, illetve az Európai Védelmi Ügynökség között, és egy biztonsági megállapodásnak is lennie kell Törökország és az Európai Unió között. Másrésztről viszont Törökországnak el kell fogadnia az együttműködést az Európai Unió, illetve a NATO között, illetve azt is, hogy ez az összes 27 tagállam között zajlik. Szerintem ez egy pragmatikus, kiegyensúlyozott csomag, amely előre vihetne bennünket. De ez idáig még semmilyen fajta előrelépést nem tapasztaltunk. Azt is megkérdezték tőlem, hogy mi a szerepe az USA-nak a NATO-ban. Nem újdonság azt mondanom, hogy az USA a domináns szövetséges a NATO-ban. Láthattunk egy fajta fejlődést a hidegháború vége óta, amely még inkább nyilvánvalóbbá tette azt, hogy az Egyesült Államok oroszlán részét viseli a teljes biztonsági tehernek, hogyha használhatom ezt a fajta kifejezést. Ma az európai NATO szövetségesek csak 20%-át teszik ki a teljes védelmi kiadásoknak, és ez már mindent elmond. Tehát az előttünk álló út az az, hogy az európai tagállamoknak be kell fektetnie a szükséges kapacitásokba, és a gazdasági megszorítások idején csak úgy lehet előre jutni, hogyha segítjük egymást a nemzetközi együttműködés által, például az intelligens védelem, vagy a pooling és sharing tekintetében. Kopasszony azt kérdezte tőlem, hogy milyen helyzet a, a rakétavédelemmel. Nos, a rakétavédelem nem irányul egyetlen egy ország ellen sem, hanem egyfajta fenyegetettség ellen irányul, bárhonnan is érkezzen az. És az a tény, hogy több mint 30 ország a világon rendelkezik rakétatechnológiával, vagy legalábbis szeretne megszerezni egy ilyenfajta rakétatechnológiát. Néhány országnak az a célja, hogy megcélozza ezzel a NATO területet, és pontosan ezért döntöttünk arról, hogy létrehozunk egy NATO alapú rakéta rendszer. Tehát nem akarjuk ezt egyetlen egy ország ellen sem felhasználni, csak a fenyegetés ellen használnánk fel. Bogdan Klis azt kérdezte tőlem, hogy milyen lépést tettünk annak érdekében, hogy az intelligens védelmet előtérbe helyezzük. Jelenleg dolgozunk egy nagyon konkrét csomagon, amelyet majd a következő napban Csikágóban kívánunk elfogadtatni. Ebben a csomagban több mint 20 konkrét multilaterális termék lenne. Megpróbáltuk a fő nemzeteket, a vezető nemzeteket azonosítani, amelyek előjárnak a multilaterális projektekben. Ezek a projektek számos területet vennek le, ahol jobb kapacitásra van szükség, például a logisztika, a karbantartás, a tréning, vagy a katonai felszerelések frissítése kapcsán. Afganisztánban mi a misszió célja 2014 után? Egyértelmű, hogy van egyfajta megállapodás, hogy legyen egyfajta NATO misszió 2014 végére, az ISAF misszió véget fog érni, de továbbra is szeretnék szerepet vállalni itt, és egy, egy fajta képzési misszióra is szükség van. Mi mindig beszélünk arról, milyen fajta feltételek mellett lenne ez, de egyértelmű az, hogy szükség van egy képzési misszióra az afgán biztonsági erők számára, tehát nem a hajlandó koalíciáról lesz szó, hanem egy NATO által vezetett tréning misszióról lesz szó. Még mindig beszélünk arról, hogy szükség van-e kiegészítő kapacitásokra, hogy meg lehessen védeni a trénereinket, és segíteni lehessen-e az afgán biztonsági erőknek. Ezt a döntést már a Csikágói csúcstalálkozón fogjuk meghozni. Ami a NATO reformját illeti, nem változott az ambíciónk szintje, az ambíciónk szintje ugyanaz. De a struktúránkat szeretnénk sokkal hatékonyabbá tenni, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az ambíciónk szintjének a jövőben is. Latford asszony azt kérdezte, hogy mi a helyzet az ötös cikk aktiválásával kapcsolatban, amely 2001. szeptember 12-én történt meg, azután, hogy New Yorkban merénylet történt. Elmondhatom, hogy amit tettünk, és amit mindig teszünk, az az, hogy létrehoztunk, mozgósítottunk egy terrorista ellenes műveletet, az Active Endeavor volt a neve, ez még mindig aktív a földközi tenger térségében, ez a művelet. Ezt tettük, és elmondhatom azt, hogy a NATO természetesen semmilyen módon nem vett részt, vagy nem vesz részt illegális tevékenységekben, ahogyan erről engem kérdeztek. Lochbila asszony az Oroszország NATO csúcs találkozóról kérdezett, amely a múlt héten volt. Nagyon jó volt a csúcs találkozó. Ennek során felmértük az előrelépést a NATO-Oroszország együttműködés szempontjából. Az elmúlt két-három évben jelentős erőlépést tapasztalhattunk a NATO és Oroszország között. Sikerült növelnünk Afganisztának kapcsolatban az együttműködést, és ezen kívül sikerült növelnünk az együttműködést a kábítószerkereskedelem leküzdése szempontjából, a terrorizmus, illetve a kalózkodás leküzdése szempontjából, tehát láthattuk, hogy előlépés történt a kapcsolatokban. Vannak még olyan kérdések, ahol még nem értünk egyet. Grúzia kérdése ez, ez egyik például azok közül. Mi mindenképpen azt szeretnék, hogy a Grúzia, Grúzia szuverenitását és területi integritását figyelembe vennénk, a rakétavédelem tekintetében sem értünk egyet. Nem sikerült itt sem előre lépnünk a tárgyalások során, de ezek a tárgyalások folytatódnak, és remélhetőleg egy nap majd sikerül megalapodásra jutnunk a rakétavédelem területén is. Tehát összességében pozitív volt a NATO-Oroszország találkozó. Pianetta úr kérdése azt kérdezte, hogy milyen a pooling and sharing és a smart defense, az intelligens védelem végrehajtása például a Balkánon, illetve Koszovó esetében. Ezt egy kicsit kiszélesíteném azzal, hogy hangsúlyoznám azt, hogy mennyi együttműködés a NATO és az Európai Unió között, akkor, amikor Koszovóról van szó. És őszintén fogok beszélni, aggódok amiatt, hogy az Európai Unió művelete, EULEX, az nincs eléggé támogatva, nincs elég forrás erre, ami gyakorlati szempontból kihat a NATO-ra is nagy mértékben, hiszen a KFOR, a KFOR műveletünk ugyancsak érintve van ezáltal. Át kell vennünk olyan fajta feladatokat, amelyeket mi nem terveztünk be. Főként Koszovó északi részén. Úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban kell koordinálnunk ahhoz, hogy a munka megosztás egyenlő legyen a NATO és az Európai Unió között, és szeretnénk egyfajta EU, nagyon erős EU szerepet já- látni az EULEX részéről, tehát remélhetőleg hatással tudnak lenni arra, hogy az EULEX valóban a megfelelő forrásokat megkapja. És végezetül azt is megkérdezték, hogy mi a helyzet Oroszországgal, illetve a Csikágói csúcs találkozóval. Igaz az, hogy nem lesz eh, NATO Oroszország csúcs találkozó Csikágóban Putyin elnök úrral beszéltem néhány héttel ezelőtt, és megállapodtunk abban, hogy a, amiatt, hogy Oroszországban nagyon sok a belpolitikai történés, és amiatt, hogy új elnökként csak néhány eh, héttel korábban lesz beiktatva a csúcs találkozó előtt, ez egy kicsit eh, nem teszi lehetővé azt, hogy legyen egy NATO Oroszország csúcs találkozó Csikágóban de abban is megállapodtunk, hogy bilaterális szempontból találkozunk a lehető leghamarabb, de abban is megállapodtunk, hogy a múlt héten, ahogy mondtam, volt egy NATO-Oroszország úgy találkozó, tehát, illetve találkozó, tehát mindenképpen folytatódik az együttműködésünk, nem csak egy ö, találkozótól függ ez az együttműködés. Oroszországot meghívtam az ICEF ülésünkre is, Csikágóban. Tehát folytatjuk a párbeszédünket Oroszországgal. Oh, Mr. Uh, Köszönöm szépen. Tanok úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, főtitkár úr, az ECR. Az ECR nevében üdvözlöm őt, valószínűleg mi vagyunk a legnátó pártibbak az egész parlamentben. Líbia. Nos, azt hiszem, hogy egész nyilvánvaló, hogy csak légi erővel nem lehetett a teljes, az összes katonai cégütűzést végrehajtani egyetérte azzal, hogy más megoldásra is szükség volt, segítségre is szükség volt. Aztán mi a helyzet azokkal a könnyű kézifegyverekkel, amelyek eljutottak a száheli övezetbe, tehát Libiából más kezekbe kerültek? Mit gondol erről aztán Chicago? Ma azt olvastam, hogy tehát ma azt olvastam, hogy az amerikaiak még egy évtizeddel kitolnák, az a, kitolnák Afgánia elhagyását, nem tudom, hogy hogy vél, vélekedik erről. Jó lenne, hogyha Afganisztán képes lenne a saját magát megvédeni, és a biztonságot ott, mit, ellátni. Mi a helyzet Indiával, Kínával, Pakisztánnal? hogyha az ISAF mandátuma lejár, akkor megváltozik-e a helyzet. Aztán a frakcióm kérdése az is, hogy mi a helyzet az átfedéssel a NATO és az európai védelem között. van a közös műveleteink Afrikában, stb. stb. Aztán a kibervédelem, vagy kiberbiztonság, élelmiszerbiztonság, mindezeken a területeken átfedések vannak de a legtöbb tagállamban ugye megszorításokat kénytelenek elszenvedni a védelmi minisztériumok. Mi a helyzet ezekkel az átfedésekkel? Tehát racionálisak -e ezek? Köszönöm szépen. Szárius Volszki úr, a NATO delegáció elnöke. Tisztelt Főtitkár úr! Üdvözlöm Önt a NATO delegáció nevében. Gratulálok ahhoz, hogy a NATO sokkal jobban érzi magát, mint az Európai Unió. A NATO és az EU jobb együttműködésével kapcsolatban, vagy szorosabb együttműködésével kapcsolatban azt mondhatom el, hogy évek óta mindenki tudja, hogy jelenleg az együttműködés nem tökéletes, sőt, kérdésem, hogy milyen ötletei vagy elképzelései vannak ezzel kapcsolatban, és milyen feladatokat lehetne megosztani. Második kérdésem bizonyára tudja, hogy az EU nagyon komoly gazdasági válságban van, ezért a katonai kapacitást lecsökkentették, megszorítások voltak a Védelmi Minisztériumban. Ön szerint milyen hatása lesz ennek a NATO és az EU-s kapacitásokra? Elnök? A Litván Külügyi Bizottság elnöke következik. Tessék. Dear Secretary General, dear Mr. Brock. Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt Brock úr. A NATO újabb tagjai közé tartozunk. Königsberg, ez az Kaliningrádi régiónak szomszédai vagyunk. Európa, Európán belül, a nato belül létezik ez a sziget. Ennek a militarizálásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az EU-Oroszország csúcs előtt egy nagyszerű beszédet tartott. Jó, hát remek dolog ez az együttműködés. Említette az együttműködést afganisztáni szállítással kapcsolatban. De mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy a NATO területét megfelelően védjük, tehát a NATO összes határát egyformán jól kell védeni. Ezzel mi a helyzet? Kicsit aggaszt minket, hogy a Kaliningrádi területen az új rakéták kifejlesztése azzal jár, hogy a NATO területet fenyegetik. Ez már régóta aggaszt minket. Kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan vélekedik Kaliningrádról, és ezen új fejleményekről mi a véleménye? Köszönöm. Én pontosítást szerettem volna kérni a rakétaelhárítás témában. Rasmussen úr 2010. októberében ön azt mondta, hogy többletköltség várható 200 millió euró értékben e területen. Belső tanulmányok a NATO-n, nato belül azonban kimutatták, hogy ez a pénz kevés. Most akkor mi a kurrens összeg? <clears throat> Ami az atom fegyvereket illeti, látható-e, hogy az atom fegyver stratégia eredményei a taktikus atomfegyverekkel kapcsolatos elképzelések hol tartanak? Ön támogatja ezek teljes körű kivonását, támogatja-e ezek teljes körű kivonását a forgalomból? Afganisztánnal kapcsolatban. Azt mondta, hogy ez egy kiképzési misszióvá ö, alakulhat át, ez egy egyértelműen NATO misszió lenne, vagy pedig ö, ennyiben kiismerülne a NATO szerepe Afganisztánban, vagy pedig továbbra sem kizárhatók katonai jellegű akciók a NATO részéről. Végül pedig meg szeretném tudni, hogy az afganisztáni NATO misszió méretét közép és hosszú távon mekkoraként definiálná. Azt hiszem minden frakció elmondhatta magáét, még nagyon sokan jelentkeztek szóra, most kérem azokat, akik még felszólalnak, hogy másfél percre korlátozzák kérdéseiket. Lizek úrnak adom meg elsőképp a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főigazgató, fő titkár úr. Én valaha a, a Biztonságpolitikai Albizottság alelnöke voltam, és a mi bizottságunkat nagyon érintik azok a kérdések, amelyeket ön felvetett. A NATO-EU együttműködés a közös biztonság és védelmi politikán belül kifejezetten parlamenti téma, és az utóbbi hónapokban az én albizottságomban kidolgoztunk egy anyagot, amelyben alá, hogy ez a legfontosabb prioritásunk a jövőben, és örülök, hogy ön is ezt említette. De hogyan képzeli el az EU és a NATO további együttműködését, együttműködésének elmélyítését, jobb lesz a jövőben a közös missziók szervezése. Ugye tudjuk, hogy volt a kommunikációs problémák a két fél között, állítólag javult a helyzet. És Grúziával kapcsolatban pedig azt szeretném kérdezni, hogy a Chicagói csúcson Grúzia kérdése felmerül-e? Ugyanis Grúzia olyan ország, amely felé az Európai Unió, hogy úgy mondjam, Bukarestben félig, vagy a NATO félig nyitva hagyta az ajtót, tehát a kaukázusi helyzetre való tekintettel, annak komplexitására való tekintettel, hol tart most Grúzia ügye? Broba úr következik, a szlovák védelmi bizottság alelnöke. Köszönöm, főtitkár úr. Én a migránsokat szállító hajóbalesetről szeretném önt kérdezni, amely március végén történt. Tudom, hogy itt nem a NATO a fő bűnös, ha úgy tetszik, de valahogy hiányzik akkor a kompetenciák világos felosztása a hatóságok között. Mit tehet a NATO ön szerint az ilyen balesetek elkerülése érdekében, még hogyha nem is teljesen vonható a NATO felelősségre az ügyért. Kirillov úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főtitkár úr. Köszönöm, hogy e- megszólalt ma, és világos válaszokat adott eddig. Egyetértek az ön értékelésével a tekintetben, hogy EU, az EU még jobban rászorul a nato mint valaha. Lenne egy kérdésem. Tudjuk ugye, hogy világos az a trend, hogy az USA katonai érdekeit egyre inkább áthelyezi Ázsiába is, és persze katonai kapacitásait is. A nato belül gondolkodnak -e azon, hogy előfordulhat egy olyan helyzet, hogy az Európai Unió magára marad egy hozzá közeli országban, mint például Líbiában majdnem maradtunk. Ugye a Chicagói csúcs találkozón nyilván erről nem fognak ilyen nyíltan beszélni, de a pulling and sharing kapcsán, ha ezt sikerülne is megvalósítani, a katonai szállítóeszközök cseréjét, közös használatát, de ön hogy látja a közeljövőben az Európai Unió mikor lenne képes teljesen önállóan egy katonai, nemzetközi katonai feladatot levezényelni? Andrew Duff kap szót. A legnagyobb katonai fenyegetés jelenleg talán Iránból jön. Nem gondolja-e, hogy jó lett volna Izraellel is tárgyalni a sikagói csúcs kapcsán, illetve meghívni akár Izraelt oda hiszen nagyon ö, súlyossá vált a helyzet, nagyon feszült a helyzet a két ország között, és igaz az, hogy Törökország akadályozta meg Izrael meghívását a Chicagói csúcsra. Törökországról szólva pedig ön szerint Törökország megbízhatósága NATO partnerként ö, hogy értékelendő, miközben azt látjuk, hogy sok ö, török polgárt bebörtönöztek. Since, um, one Két kérdésem lenne. Lösing azt, hogy már rákérdezett a költségekre, a rakétaelhárítás költségeire, emellett pedig meg szeretném tudni, hogy mely területet védené ez a rakétarendszer, az EU ról van-e itt szó, illetve van-e itt esetleg az EU-nak olyan része, amit nem védene a rakétarendszer. Ami pedig a migránsok csónakbalesetét, vagy hajóbalesetét illeti van-e a nato belül belső vizsgálat, milyen eljárás alapján történik ez, ha igen, és ha van, akkor lesz -e ennek nyilvánosra hozható, hozandó eredménye számunkra? És megismerhető eredménye. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is ugye nagyon kevés már az időnk, nagyon röviden kell beszélnünk, megpróbálok mégis minden kérdésre választ adni, de csak röviden tudok. Tenek úrnak, önt az aggasztja, hogy Afganisztán egy nyugati klientúrához tartozó állammá válhatna, ha jól értettem. Szerintem nem jó megközelítés ez. Nyilvánvaló, hogy Afganisztán rászorul segítségünkre, 2014 után is majd. Ez nem kérdés. De az a média cikk, újságcikk, amelyre ön hivatkozik, azokkal a tárgyalásokkal foglalkozik, amely az USA és Afganisztán között zajlanak. A két ország hosszú távú stratégiai partnerségéről és nem a NATO és Afganisztán kapcsolatáról. Meggyőződésem, hogy a hosszú távú együttműködéshez azonban szükséges lenne egy meggyőző jel az afgán nép és az afganisztán környéki népek részéről is, jó lenne, hogyha ezek az országok az Afganisztánban működő ellenségeinkkel szemben egyértelműbb állást foglalnának, mert ha ö, mi onnan kimegyünk, és csak támogató szerepet vállalunk, akkor az afgán biztonsági erőké lesz a teljes felelősség a biztonság garantálása területén. Szó sincs arról, hogy Afganisztán kliens állammá válna. 2015 februárjától eleve azt tervezik, hogy az afgán erők veszik át az ország biztonságának garantálását. Továbbra is ott maradunk támogatóképpen, de nem katonai erőkkel. Ez egy független állam, amely végül is visszakapja biztonságpolitikai autonómiáját. És ennek akár pozitív hatása is lehet a régió biztonsági dinamikájára, mert Afganisztán szomszédai, különösen persze Pakisztán, pontosan tudják, hogy a különböző jövő szenáriók milyen hatással járhatnak rájuk nézve. És nekik is az az érdekük, hogy egymásnak garantálják azt, hogy nem marad biztonsági vákum a NATO kivonulása után. Afganisztán nem bukhat meg, ez a környező országoknak sem értek, érdeke, ez egy jól működő állam kell, hogy legyen, amely képes a saját biztonságát garantálni, ö, elsősorban egy kiváló afgán haderőnek köszönhetően. Nyilván ez nem kis kihívás, de szerintem jó irányban haladunk, és ugye láttunk most Kabulban egy látványos ellentámadást. De azt is láttuk, hogy nagyon keményen és hatékonyan léptek föl a helyi erők, profi módon kezelték le a támadás utáni helyzetet. Tehát ez már egy pozitív jel, amely arra mutat, hogy az ország képes lesz a saját biztonságát garantálni. És az ISF operációt lezárhatjuk 2014-ben. Miközben persze ott maradunk támogatólag. A nemzetközi közösség egyébként elkötelezte magát amellett, hogy az afgán biztonsági erők finanszírozásában 2014 után is részt vállal. Az ISF uh, művelet után is még, uh, vagy hát azután 350 ezer fős afgán hadsereg uh, marad az országban, amely jelentősen, jelentősen, amelynek a fenntartása az afgán kormány saját lehetőségeit, tehát biztos, hogy a nemzetközi közösségnek 2014 után is ennek fenntartásához hozzá kell járulnia. Emellett pedig teljesen elkötelezettek vagyunk. És amennyiben azok vagyunk, és azok vagyunk, akkor Afganisztán is képes lehet önmagát megvédeni, csak nem szabad, hogy magára maradjon, itt a szomszédországokra is gondolok. A NATO és az EU különösen, a NATO és az EU biztonság és védelmpolitikájának kapcsolata tekintetében világos, hogy el kell kerülnünk az átfedéseket, a versengést. Segítenünk kell egymást, garantálnunk kell, hogy amit az Európai Unió tesz, az kiegészítse azt, amit a NATO csinál, és viszont. Ez az alapképlet. Úgy gondolom, hogy e tekintetben szerintem nagyon jól haladunk. Jó, vannak politikai kihívások folyamatosan a partnerségem belül is, de azt már sikerült garantálni, hogy a vezetői szinten szoros az együttműködés a szakmai vezetés szintjén, a általunk kevésé befolyásolható politikai keretek között. A NATO-nak a Smart Defense kezdeményezése, illetve az EU Pooling and Sharing nevű kezdeményezése kiváló együttműködést mutat, amely teljes körűen megvalósítja a komplementaritás elvét. Volszki úrnak szeretném mondani, ugye azt kérdezte tőlem, hasonló értelemben, hogy hogy képzelem el a munkamegosztást, a feladatok megosztását a NATO és az EU között. Már említettem konkrét példát, ugye a levegőben történő utántöltése a repülőgépeknek üzemanyaggal. A NATO-ban azért nincs ö, hiány ebből a technológiából, mert az amerikaiaknak sok ö, üzemanyag szállító repülőgépe van, de Európának meg egy sincs itt ugye valaki azt mondhatná, hogy átfedés, hogyha európai képességet is fejlesztünk ki. Úgy gondoljuk ugyanakkor, az Európai Védelmi Ügynökség jól gondolja, amikor kezdeményezi ennek a megteremtését. Ez egy nagyon konkrét példa. Nagyon sokszor ugyanazokon a színhelyeken kell fellépnie az EU-nak és a NATO-nak. Ugye Afganisztánban a NATO-nak katonai fellépése van, az EU-nak e rendőrségi missziója, Koszovóban hasonló megosztás alapján működünk, a NATO katonailag, az EU rendőrségileg van jelen. Ez egy tipikus és gyakori munka megosztás, hogy ugyanazon a helyen lépünk föl, de más jelleggel. El tudnám például azt képzelni, hogy mondjuk Afrikában, mivel Afrika Európához közel van, az EU katonai fellépése erősödik. Minden alkalommal, amikor eldöntjük, hogy kinek mi legyen a szerepvállalása, akkor egyenként kell elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet a, az átfedéseket kiküszöbölni. Arról is kérdeztek, hogy a költségvetési megszorítások hogyan érintik a nato -t. Azt hiszem, erről beszéltem már. Nemzetközi megoldásokat kell keresnünk a nemzeti megoldások helyett, és világossá kell tenni, hogy az egyes NATO tagok egyenként úgysem tudják az összes szükséges eszközt, állományt előteremteni, ami szükséges egy fellépés során. Konkrét példa. Például a szállító repülőgépek területén. A szállítógépek nagyon drágák. Van egy C-17-es kezdeményezés a NATO és két partner, Svédország és Finnország között, ugye ez a két ország nem tagja a NATO-nak, de közös tevékenységet végzünk, 3C17-es ilyen gyártású gépet vásároltak közösen, és ezt aztán kölcsön adják a NATO-nak, ha szükséges, tehát ez egy kiváló példája a Smart Defense-nek. Így kell a kör négyszegesítését megoldani. Szingvisz asszony, Mr. Angu úrnak mondanám. A Kalanyingrádi térség kérdéséről. Ez valóban egy kicsit aggodalomra okot adó helyzet, amelyet a NATO-Oroszország csúcs találkozón is megbeszéltünk nyíltan. Azt kell, hogy elmondjam, hogy pénzkidobás az, hogyha az oroszok úgy döntenek, hogy egy támadó harci eszközöket telepítenek NATO célpontok ellen. A NATO-nak semmilyen ö, ö, oka nincs arra, hogy Oroszországot megtámadja, semmilyen ilyen elképzelés nem létezik. Nem értjük azt, hogy Oroszország miért akar egy csomó pénzt ebbe beleölni. Ez az ellenség nem létezik. Ezt a pénzt Oroszország szerintem sokkal jobban eltölthet, elkölthetné szociális, gazdasági, modernizációs célokra. Ez a meglátásom ezzel kapcsolatban. Luling asszonynak, pontosabban Luling asszonynak, azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek konkrét számaim, illetve a számok nem változtak az a kiegészítő költség, amely a rakéta elhárító rendszer teljes körű kiépítését és valamennyi Európai Uniós nemzet megvédését, lefedését szolgálja, ez, ez 200 millió euró. Nincs újabb számom ennél. Ez a hivatalos szám. De az is igaz, hogy ez nem a teljes történet, mert régen a NATO szövetségesek már egyszer elkötelezték magukat a Theater Missile Defense mellett, amely kiegészíti a rakétavédelmi rendszer katonákkal, és ennek 800 millió eurós költsége van. Tehát ha most azt mondjuk, hogy úgymond csak 200 millió euróért az egész lakosságot meg tudjuk védeni, miközben a 800 millióval csak a katonai ö, ö, objektumokat védtük volna, akkor szerintem ez egy nagyon takarékos és jó gondolat. Ami az atomfegyvereket illeti, én örülnék annak, hogyha a taktikai atomfegyverek száma csökkenne. De ha ez a folyamat elkezdődne, akkor az orosz taktikai atomfegyverekkel kéne kezdeni, mert óriási az egyensúlytalanság. Míg a NATO tagállamok jelentősen csökkentették atomfegyvereik állományát a, hidegháború óta, Oroszország ezt nem tette meg. Tehát nagy az egyensúlytalanság, és ha tovább akarjuk csökkenteni az atom robbanófejek számát, aminek én örülnék, akkor ezt az oroszokkal párhuzamosan velük tárgyalva kölcsönösségi alapon kéne megtennünk. Afganisztánban valóban képzési programokat akarunk indítani, de a, a katonai kiképző tiszteket is meg kell védeni tehát annyira azért nem vagyunk naívak, hogy ott teljesen fegyver nélkül ezt meg lehet valósítani. Licsek szúrnak válaszolva, Grúziáról kérdezett. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív üzenetet fog majd a Chicagói csúcs közvetíteni a világba. Hangsúlyozni szeretném azonban azonban, hogy a Chicagói csúcs nem bővítési csúcs, tehát nem fog új meghívás megfogalmazódni sem Grúziával, sem más országgal szemben itt. De Grúzia tény, hogy sokat tett a reformok megvalósulásáért, és a Chicagói nyilatkozat ezt el fogja ismerni. Próba úr arról a balesetről kérdezett, amely ezzel a hajóval történt, amely migránsokat szállított, és Blatten asszony is érintette ugyanezt az ügyet. Nagyon szomorú, tragikus baleset történt valóban, de leszeretném szögezni. A NATO szövetségesek Líbiában nagyon sok ember életét mentették meg, hiszen megakadályoztuk a libiai lakosság lemészárlását. És a tengeren is nagyon sok embert mentett meg a NATO. A szövetséges hajók legalább 600 embert szedtek ki a vízből. Tehát szeretném, hogyha ezt egybevetnék ezzel a balesettel. Tehát az ottani fellépésünk elsősorban embereket mentett meg. És sokat tettünk annak érdekében is, hogy az Európa Tanács, amely kivizsgálja most ezt a balesetet, minden szükséges információval rendelkezzen, és hangsúlyozni szeretném, hogy továbbra is készségesen megadunk minden rendelkezésünkre álló információt az ügyben, amit kérnek tőlünk. Ez tehát a válaszom Brandner asszonynak. Dova úr azt kérdezte, hogy hogyan lehetne a jövőben az ilyen baleseteket megelőzni. Nem hiszem, hogy ez elsősorban egy NATO feladat lenne, mert a tengeren ö, elsüllyedt hajók ö, áldozatainak megmentése nemzetközi feladat, nemzetközi jogban megfogalmazott kötelezettség. Tehát itt a NATO hajók ugyanúgy ö, tették a kötelességüket, mint bárki más tette volna, ha az van közelebb, és bárki, aki tengeren hajózik, köteles megmenteni azt, aki ott szerencsétlenséget szenvedett. Kirillov úr rákérdezett az új ENSZ védelmi politikára, amelyben úgy tűnik, hogy az ázsiai pacifikus rendes óceáni térség tűnik az amerikai prioritás, fő prioritás lenni, és hogy emiatt esetleg Európa magára maradhat-e, mint Líbia kapcsán egy pillanatig tűnt. Szerintem teljesen természetes, hogyha az USA a csendes óceáni térségre koncentrál, az ottani megerősödő katonai hatalmakra. Ez Európa érdeke is, ha ezt teszi. De az USA védelmi stratégiájának továbbra is egyértelműen része, hogy a transatlanti partnerség mert nem csak részt vesz, hanem ennek fő gerince, és Európában és környékén is állomást csoportosított csapatokat. Ugyanakkor az USA rakétavédelembe is investál, csapatokat küld a NATO Response Force-ába, közös gyakorlatokat végzünk továbbra is. Tehát azt hiszem, hogy nincs értelme megkérdőjelezni az USA elkötelezettségét a nato belül, mint hogy ez ugyanolyan erős, mint mindig is volt. Ugyanakkor változnak az idők, és minden országnak alkalmazkodnia kell a kihívások változásához. Daffur pedig azt kérdezte tőlem, hogy Izrael meghívása Chicagóba Törökország miatt törlődötte a napirendről. Nem Törökország volt a ö, hibás. A NATO eleve nem akarta Izraelt ide meghívni. Nem Törökország miatt nem valósult ez meg. Ami viszont Törökországot magát illeti a nato belül, vagy NATO mellett, a nato nincs joga a török jogalkotásba beleszólni, amit Törökország e területen mond, az a török hatóságok, török parlament dolga, hogy eldöntse. Brandner asszony, azt hiszem válaszoltam már a rakéta elhárítási rendszerrel kapcsolatos kérdésére. Arra talán még nem, hogy mely területeket fedne le ez a védelmi rendszer. Az európai NATO szövetséges államok területét. Így van megfogalmazva a szöveg erre törekszünk. Ez az alap megfogalmazás ebben a témában. Yeah. Föl lehet még tenni rövid kérdést? Four more speakers. Még négyen szeretnének kérdést feltenni, hogyha mindenki betartja az egy percet, akkor azt hiszem sikerül mindenkit meghallgatni. És elnézést kérek, Kohoszki úr, a külügyi szolgálat képviselője itt van, de ugyanarra az ülésre kell mennie, mint Rasmussen úrnak, úgyhogy ha most nem tudunk sort keríteni ő rá, akkor majd egy következő találkozón tennénk ezt meg, talán ez lenne a legjobb, illetve most Sáki képviselőnek adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt, Rasmussen főtitkár úr, Andrew Duffal kérdéséhez hasonlatos a kérdésem, erről írtam egy cikket is. Azt említette nemrég, hogy Törökországban egy pucsban való részvétel, vagy a terrorizmusban való, terrorizmushoz való viszonyulás, a belső ügyekbe való beavatkozás. Nos, úgy gondolom, hogy Törökország szavahihetősége szempontjából nagyon fontos ez. Kérdésem, hogy a különböző büntető perekre elkülde megfigyelőket a NATO, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő körülmények között hajtják-e végre ezeket a büntető pereket, hogy nem igazságtalanul vádolnak-e, illetve igazságtalan módon történik-e ez a per. Paszkúr, köszönöm szépen! Nos, az egy, Egyesült Államok kicsit helyezkedik, és ezért a szokásos módtól eltérően azt hiszem, hogy nagyobb rálátásra van szükségünk a csikágói csúcson. Ön szerint a szövetségesek képesek-e arra, hogy felülemelkedjenek a szokásos kérdéseken? Van egyáltalán értelme annak, hogy jövőképpen rendelkezzünk? A stratégiai koncepciót elfogadták, ez tíz évig még hatályban lesz. Mire van most itt szükség? E, chciałem zapytać o taką rzecz, jak e, pan ocenia e, spójność... Köszönöm szépen, mondja Sziviec úr. A kohézió, a belső kohézióval kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, tehát a szövetségen belül mi a helyzet a kohézióval, illetve hát hogyan viszonyulnak az európai tagok egymáshoz. Néhány Gond volt például a balti tenger fölötti térség őrzésével, illetve mi a helyzet a líbiai fellépéssel. Én úgy vélem, hogy a libiai fellépés azt mutatta, hogy nagyon is eltérő politikai vélemények léteznek a szövetségen belül, a nato belül. Nem tudom, hogy hogyan vélekedik erről főtitkár úr, illetve hát kíváncsi vagyok az optimista véleményére, hiszen ugye önt azért fizetik, hogy optimista véleményt mondjon. Agusadin Lambri λαμπρή Köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék én is feltenni. Nagyon jól elemezte azt a kérdést, hogy Oroszország vajon mennyit költ a különböző rakéták kifejlesztésére. A következő lenne a kérdése. Ön szerint elképzelhető-e, hogy hasonlóan elemezzük a NATO Afganisztánnal kapcsolatos költségeit? Ön szerint javult az ott élők helyzete, hiszen több ezer ember vesztette életét. Görögország költ a legtöbbet védelmi kérdésekre az Európai Unióban. Vajon a NATO-nak valamilyen, van-e valamilyen ötlete arra, hogy megoldja Görögország görög-török problémát, hiszen ez jelentősen lecsökkenteni a görög védelmi költségvetést. Aztán Ciprus. Ön Ciprus, ön Ciprus kérdésével kapcsolatban Görögországot vagy Törökországot támogatja inkább? tudja-e, hogy, hogy, hogy Cipruson vannak-e az angol bázisokon rakéták? Köszönöm. Tessék. Sátke asszonynak azt válaszolnám, hogy nem, nem a NATO felelőssége és feladata az, hogy a különböző büntető perekre, vagy jogi perekre megfigyelőket küldjön a különböző NATO tagállamokba. Ha szükség van erre, akkor megvannak erre a megfelelő nemzetközi szervek. Tehát ilyen irányú szándékunk nincs. Törökországban nem fogunk NATO megfigyelőket küldeni. Paszkúr a csikágói csúcsról tett fel egy kérdést, illetve a különböző jövőképekről. Nos, a chicagói csúcs egyfajta következménye a Lisszaboni stratégiai koncepciót elfogadó csúcsnak. Ebben a stratégiai koncepcióban fölvázoltuk azt, hogy mik a NATO legfőbb feladatai. Csikágóban pedig azt fogjuk fölvázolni, hogy ezeket hogy lehet megvalósítani. Ez, ez hozzátartozik a jövőképhez. A jövőkép nem légvár, hanem konkrétumokból áll, és el is fogunk fogadni Csikágóban egy úgynevezett védelmi csomagot. Ez a védelmi csomag konkrétumokat tartalmaz majd, és a szövetségeseket, szövetségesek elkötelezik magukat, hogy a megfelelő katonai kapacitásokat ki fejleszték, és az intelligens védelmet megvalósítsák illetve a transatlanti kötelék megerősítése is lesz ez a csomag, és úgy gondolom, hogy ez is tartozik a jövőképhez. Tehát elképzelhető, hogy a Chicago csúcs konkrétumokkal, konkrét eredményekkel is jár majd, de ez része a jövőképnek. Egyébként nagyon könnyű hangzatos álmokat szőni, szép célkütűzéseket megfogalmazni, de hogyha nincs meg az embernek a lehetősége, az akarata, a lehetősége arra, hogy ezeket meg is valósítsátok, az egésznek semmi értelme. Tehát úgy tudok leginkább válaszolni, hogy Chicago is beletartozik a jövőkép megvalósításának folyamatába. Szívjec úr, arra utalt, hogy a nato belül vannak nézeteltérések, és ha jól értettem, leginkább a líbiai fellépésre célzott. Elnézést, ki kell, ki kell önt javítanom, sőt az ellenkező igaz ennek. A libiai fellépés nem jöhetett volna létre, hogyha nem lett volna meg az összes 28 NATO szövetséges támogatottság. Valószínűleg arra utal, hogy nem az összes szövetséges állam járult hozzá aktívan a fellépéshez. Volt, aki anyagi okoknál fogva, mások másoknál fogva, de mind a 28 szövetséges támogatta ezt a fellépést, és a közös NATO keret tehát ezért lehetett használni, illetve a NATO vezérvonalat is azért lehetett használni Líbiában. És azt kell mondanom, hogy katonai szempontból nagy siker volt ez a fellépés. Az ENSZ mandátumát sikerült megvalósítani, tehát hogy a líbiai civil lakosságot védjük, elkerültük a vérontást, hogy lemészárolják a civil lakosságot. Precíziós fellépésre került sor, minimalizáltuk a civil sérültek, a civil veszteségek és a járulékos veszteségek mennyiségét. Nagyon nagy siker volt. Haji George úrnak, remélem jól ejtem a nevét, azt a kérdést tette fel, hogy Afganisztánban javult-e az élet. Hát tudjuk, hogy Afganisztánban élni nagyon nagy kihívás, ez a világ egyik legszegényebb országa. Ehhez képest arról számolhatok be, hogy nagyon komoly előrelépés történt. Tavaly körülbelül 8% volt a gazdasági növekedés Afganisztánban. Oktatási szempontból azt láthatjuk, hogy nagyon komoly előrelépések történtek jelenleg 7-8 millió afgán gyerek jár iskolába, ennek körülbelül a harmada a lánygyermek, ők, őket a múltban nem engedték iskolába járni. Az egészségügyben is nagy az előrelépés, sok új kórház, vagy egészségügyi központ alakult ki, nőtt a születéskor várható élettartam, csökkent a gyermekhalandóság, több száz kilométer új útvonal, vagy út épült, közút épült. Ez hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, új piacok nyíltak meg. A média is felénénkült Afganisztánban. És Afganisztán valóban egy nem egyszerű hely, de hogyha arra a kérdésre, hogy javult-e a helyzet, csak azt mondhatom, hogy igen. Utolsó kérdés Törökország és Görögország témájában. Tudjuk, hogy a múltban nagyon komoly feszültségek jellemezték a török-görög viszonyt. A jó hír azonban az, hogy a NATO szövetségnek köszönhetően, amiben ugye mind a két ország részt vesz, csatlakozásuk óta ez a két ország képes arra, hogy békésen oldja meg a konfliktusait, és ez számít, ez a lényeg. És ez is öregbíti a NATO hírnevét, tehát, hogy ilyen belső viszályok is megoldhatóak békés úton. Mind a két ország nagyon erős szövetséges partner, nagyon nagyban hozzájárulnak a NATO fellépésekhez, és az is természetes, hogy Törökország földrajzi elhelyezkedése folytán, illetve vallása folytán stratégiai szerepet is játszik a szövetség. Say you were successful. El kell mondjam, Andrész, hogy hogy amikor Dán miniszterelnök voltál, akkor nagyon kitűnő elnöke voltál az Európai Uniónak a soros elnökség során. A NATO olyan múltban egy kicsit elveszett volt, viszont az újfajta vezetőség mindannyiunk számára előnyös. Bizonyára azonosítani kell azokat a pontokat, ahol javítani lehet az Európai Unió és a NATO kapcsolatát és erről még további vitákat lehetne tartani, hogy ezt elmélyítsük, és az Európai Parlament részéről is konstruktív eredményeket tudnánk felmutatni, és így a, külső, a külügyi szolgálattal kapcsolatos együttműködés is jobb lehetne a NATO szempontjából. Ez egy politikai szükségszerűség is, de annak a kérdése is, hogy pénzt takarítsunk meg, ami a lehető legfontosabb kérdés akkor, amikor közös megközelítésről beszélünk, hiszen a szinergia hatások erősebbé tesznek bennünket, és jobban el tudjuk végezni a feladatunkat a béketeremtés szempontjából, a teremtése szempontjából. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a csikagói találkozóra, remélhetőleg siker, sikeres csúcs találkozó lesz. Köszönöm. Freunde, ja. Kettes, kedves kollégák, a hármas napi rendi pontra visszatérnék. Még a mai nap folyamán, vagy holnap írásbeli tájékoztatót is fogunk erről adni. Csütörtöktől a hétvégéig volt egy konferencia, amelynek során 27 el a elnökei, illetve az Európai Parlament elnöke vettek részt ezen a konferencián, és sikerült megállapodásra jutniuk arról, hogy jöjjön létre egy konferencia a közös kül- és biztosapotikai közös biztosapotikai felülvizsgálása szempontjából legyen egy konferencia, egy interparlamentáris konferencia. Én ezzel együtt tudok élni ezzel az eredménnyel. Ez egy tisztességes kompromisszum volt az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Ezt a 9-es cikk értelmében, mégpedig a, lesz egy jegyzőkönyv, egyes jegyze, jegyzőkönyv a nemzeti parlamentek esetében, tehát nem a Kosszák lesz itt felelős, hanem a Védelmi és Biztonsági Szakbizottságok képviselői nemzeti parlamentekből, illetve az Európai Parlament ugyanezen bizottságának képviselői fognak ezzel foglalkozni. második pont, hat képviselője lesz a nemzeti parlamenteknek, 16 az Európai Parlamentnek, és lesznek megfigyelők is a tagjelöltországok részéről, illetve azon NATO tagállamok részéről is, amelyek nem részei az Európai Uniónak. Tehát lesz egy titkárság is, amely az elnökségből fog állni, a parlamenti elnökség fogja ezt adni, az az ország el, parlamentjének elnöksége, amely a soros elnöksége fogja betölteni, tehát lesz egy trojka és európai parlament is, tehát a, az elnökség vezetése az Európai Parlamenttel együtt szorosan fog történni. Ez egy olyan szabályozás, amelyel megfelelünk annak az elkezelésnek, amit kidolgoztunk itt a szakbizottságban. Az ülések az elnökséget betöltő országon belül lesznek, vagy az Európai Parlament épületében. Lehetséges az, hogy a soros elnökséget betöltő ország számára túlságosan drága a lebonyolítása az, az ülésnek, ezért az Európai Parlament ezt átveheti például. Erről még majd a továbbiakban ö, beszélnünk, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani. Korábban már beszéltünk erről a kérdésről, úgy gondolom, hogy ez egy olyan módszer lehet, amelyel jól együtt tudunk működni. Két év múlva ezt majd felülvizsgáljuk, és remélhetőleg sikerül majd jó üléseket végrehajtanunk, és ez jól fog működni. Amikor döntéseket hozunk, akkor azok nem kötelező jellegűek, konszenzusra kell jutni, tehát egyfajta információ csere lesz, egyfajta tanácskozás, amely által egymást tájékoztatjuk, és így jobban képesek leszünk arra, hogy a egyre nagyobb bürokráciát ellenőrizzük. Nem egymás ellen leszünk, hanem ennek alapján egy igazi partnerségi pozíciót tudunk kialakítani az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, és megpróbáljuk ezt mindenképpen elérni. A az illetékesség köröket nem fogjuk megváltoztatni, ez egyértelmű. Tudjuk, hogy mit tesz az Európai Parlament, és tudjuk, hogy mit tesznek a nemzeti parlamentek. Ezt nem szeretnénk egymással összekeverni. Ezeket szét fogjuk választani. Megkönnyebbültem, hogy megkezdhetjük a munkát. Most rátérek a következő napi rendi pontra, ez nem más, mint eszmecsere az afganisztáni különleges képviselővel és küldöttségvezetővel, Végondász Usseckász úrral. Örülök, hogy el tudott jönni hozzánk. Nagyon izgalmas időszakot élt át. Ha csak április 5 gondolok, hogy mi is történt akkor, úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere közvetlenül a főtitkár eh, itt léte után nagyon is jól passzol a témába, öné a szó. Köszönöm szépen. Eh, kedves eh, képviselők, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, örömmel szólok önökhöz azután, hogy ilyen hosszasan hallhattunk a NATO főtitkár részéről, és Szeretném most önöknek feltárni az én véleményemet az afganisztáni helyzetről, főként az Európai Unió szerepet, illetőleg az elmúlt évtizedben a nemzetközi közösség és az afgán kormány erőlépést tett annak irányába, hogy sikerüljön egy pénzügyileg is fenntartható és biztonságos Afganisztánt létrehozni. Az Európai Unió nagy szerepet játszott mindebben, az egészségügyhez, az oktatáshoz való hozzáférés most már tényleg egyre jobban megvalósul, az afgán biztonsági erők képessége is javul, számos területen javult a biztonság, főként Dél-Afganisztánban, de a népesség mintegy fele már az afgán biztonsági erők felelőssége alá tartozik. Minden mellett Afganisztán továbbra is egy óriási kihívást jelentő terület, Sérülékeny a biztonság, ezt láthatjuk a kabuli támadások által is az elmúlt héten. Az emberjogi helyzet továbbra is aggasztó, és a nők nem igazán ilyen rendelkeznek ugyanolyan szerepe, mint a férfiak a társadalomban. A jó irányítás rendkívül fontos abban, hogy sikerüljön a kormány legitimációját megerősíteni, hogy meg lehessen őrizni az emberi jogot, illetve sikerüljön teljesíteni az afgán célkötőzéseket annak irányába, hogy egy megfelelő gazdasági növekedés is el lehessen, el lehessen élni. A regionális szinten a megerősített együttműködés elengedhetetlen Afganisztán és a régió számára. A nemzetközi közösségnek a stratégiája van abban, hogy támogassák az afgán kormányt mindezekben a tevékenységekben. Az Európai Unió, illetve a nemzetközi közösség és az afgán fél résztelével ez a stratégia sikeres lehet. Kabuli, Chicagói konferenciák segíthetnek abban, hogy az eddig nem látott emberi, illetve pénzügyi kötelezettségvállalás lefektesse a növekvő biztonság és fejlődés alapjait a jövőben. Bizonyára emlékeznek arra, hogy az elmúlt, héten, hanem az elmúlt évben nemzetközi közösség megerősítette elkötelezettségét Afgá- Afganisztán irány. Az afgán kormány megerősítette a kabuli konferencián tett kötelezettségvállalását annak irányába, hogy választási reformot, jogállamiságot vezetnek be, erősítik a gazdasági növekedést, és megpróbálnak bevonzani nemzetközi befektetőket És az Európai Unió példával járt elő, és Keti Estont megkérték arra, hogy tárgyaljon egy partnerségi megállapodásról Afganisztánnal, és hogy továbbra is meg lehessen tartani a támogatást Afganisztán számára és bilaterális szinten, legalábbis az elkövetkező évben ezt ugyanolyan szinten lehessen tartani, és 2014 után és támogatni kívánják a rendőri erőket Afganisztánban. Hogy hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos a jó kapcsolat a nemzetközi közösség számára, a Tokióban a jó kormányzás és a fejlődésre fogunk koncentrálni. A donorok felismerik azt, hogy mennyire fontos a szerepvállalás Afganisztánban, és egy közös stratégiát dolgoznak ki, amelynek célja az, hogy Afganisztán már valóban önfenntartóvá váljon. Ez az egyik leginkább növekvő területe a világnak, és nagyon fontos az, hogy Afganisztánban fenntartató fejlődés álljon be. Afganisztán egyfajta híd lehet Ázsiában, Közép-Ázsiát, Eurázsiát, Dél-Ázsiát és a Földközi-tenger térségét össze tudja kötni, különböző ásványanyagban, például litiumban is gazdag, ugyanakkor ahhoz, hogy sikerüljön kiaknázni ezt, Afganisztánnak megfelelő támogatásra van szüksége, mint ahogy ezt láthattuk a Világbank nemrégen megjelent tanulmányából is. Tokióban azt várjuk, hogy sikerül megerősíteni a kötelezettségvállalásokat, megerősítve a kabulit szerepvállalásunkat, illetve a kötelezettségvállalásunkat. Hogyha az afgán kormány felismeri azt, hogy nagyon fontos a megfelelő fellépés, akkor Afgán Isten ismételte megkaphatja az önök támogatását. A, az afgán kötelezettségvállalás mellett lesz egy nemzetközi kötelezettségvállalás is annak irányába, hogy a szociális és gazdasági fejlesztésbe fektessenek be sokkal koherensebb módon. Ugyanakkor a nemzetközi közösség hangsúlyozni fogja azt, hogy mennyire fontos egy megfelelő stratégia kidolgozása, annak érdekében, hogy az afgán kormány felvételi kapacitását növelni lehessen a segélyek szempontjából. A Csikágoi konferencián is foglalkoznak majd az afgán nemzeti biztonsági erő képességeivel. A nemzetközi közösség és az afgán kormány meglapodtak abban, hogy csökkenteni kell az afgán nemzetközi, afgán nemzeti biztonsági erőket. A Chicago és Tokiói konferenciák előtt az EU támogatás 2014-től ugyancsak megemlítésre került, és remetve sikerül megfelelő módon eljárni itt. Stabilitás és fejlődés Afganisztánban. Mi támogatjuk Afganisztánt. Az Európai Unió üdvözölt az afgán kormány fellépését, illetve azt, hogy a Risztambuli konferencia után regionális együttműködést kezdtek kialakítani. Az afgán kormánynak mindenképpen érdekében áll az EU támogatásra, hiszen az eu nagy tapasztalata van ennek, és nagyon sikeres modellje lehet a politikai és gazdasági integrációnak jelenleg. A Heart of Asia országok jelenleg bizalomépítő módszereket, intézkedéseket tesznek meg. Ebben benne van a terrorizmus leküzdése, illetve az illegális, illetve a csempészet leküzdése az Európai Unió Afganisztánban arra koncentrált, hogy sikerüljen az afgánok fellépését erősíteni, az emberi jogok figyelmevételét erősíteni, illetve a regionális együttműködést megerősíteni. A kapacitás képítéssel kapcsolatban már volt előrelépés, például az Európai Unió, amely egyre intenzívebben koncentrált a administratív reformokra. Például a közegészségügy területén hosszú távon nyújtott segítségünk hozzá járult ahhoz, hogy a minisztérium sokkal jobban tudott teljesíteni. A vidékfejlesztésnél is segítséget nyújtottunk, de továbbra is erősíteni kell a kapacitás képítését. Továbbra is vannak kihívások, például amiatt, hogy egyfajta párhuzamos közigazgatás van. Az Európai Unió számára nagyon fontos a választási reform, és szeretnénk, hogyha Afganisztán is figyelembe venné ezt, és Kázály elnök úr nemrégiben egyetértett azzal, hogy szükség van bizonyos mértékben egy választási reformra. Ebben a hónapban az elnök nyílt konzultációkat is folytatott ebben az ügyben. Tanap előtt például az első nyilvános konzultációra is sor került a választási reformmal kapcsolatban, Kabulban. Az ilyenfajta párbeszéd szükséges akkor, hogyha a 2014-es választásokat szabad választásoknak szeretnénk tekinteni. Ugyanakkor Afganisztán kezd kialakítani egy parlamenti gyakorlatot, és az Európai Unió megpróbálja ezt támogatni. Nagyon sok lehetőség van, és pozitívum ebben a dologban, hogyha a nemzeti parlamentek és az, Európa, az afgán parlament és az Európai Parlament között közös programok megfogalmazására kerül sor, a kapacitásépítés és a politikai kultúra javítását szolgálva. A jelenlegi rendszerhez nagyon sok afgánnak érdeke kötődik politikai szempontból. Idén új dinamikát figyeltünk meg abban, hogy az afgán kormány ö, béketárgyalásokra hívta meg a talibánt. A készültség mellett a béke folyamat elkezdése feltétlenül pozitív jel és biztató. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Talibán és a pakisztáni hatóságok, illetve az ország között nagyon bonyolult kapcsolatrendszer van, és nem biztos, hogy ezek a tárgyalások sikeresek lesznek. Szelődén Rabáni úrral találkoztam két nappal ezelőtt a képviseletünkön, és biztosítottam őt arról, hogy a béke folyamatot az EU is támogatja. Mert minden béke folyamat, amely az emberi és politikai jogok biztosítását garantálja, az a mi érdekünk is. Az EU eleve elkötelezett ezen értékek mellett. Fontos elemei az EU fejlesztési programjának a reintegráció támogatása, illetve az afgán kormányzati hivatalok kapacitás fejlesztése a reintegráció kapcsán a jogállamiság területén az Európai Unió komolyan hozzájárult az afgán és nemzetközi együttműködésen belül a rendőri nyomozati eljárások javításához, illetve paramilitáris egységek képzéséhez. Ezeknek továbbra is fontos feladatai lesznek. A rendőri missziónk az afgán hatóságokkal közösen karöltve ö, intézményi reformok háttere előtt zajlanak, az igazságügy és a rendőrség teljes átszervezése mellett. Tehát szorosan együttműködünk a belügyminisztériummal. Ugyanakkor világos továbbra is, hogy még további és erőteljes reform erőfeszítésekre van szükség Afganisztánban. Sajnálatos módon az emberi jogok helyzete nem sokat javult az utóbbi hónapok során. Diszkrimináció, erőszak, a nők elleni erőszak továbbra is súlyos méreteket ölt. Az Európai Unió a civil társadalmat próbálja segíteni, és tárgyalásaink során mindig megfogalmazzuk az afgán kormány felé a saját és a nemzetközi és civil szervezetek fenntartásait. Annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beinduljon, az EU együttműködik az afgán kormányon, főleg a mezőgazdaság területén szeretnénk reformokat ösztönözni, a magán szférában, illetve a bányászati ágazatban, illetve a, a kereskedelmi kamarákon keresztül. A jobb együttműködés az egész régió érdekét szolgálná a gazdasági fellendülés. A Dusanbei konferencia megmutatta, hogy dinamikusan fejlődik az együttműködés a kereskedelem területén, a környező országok és az EU között is a humanitárius segítségnyújtás méretét próbáljuk növelni, de továbbra is elérhetetlenek bizonyos embercsoportok ebben a hatalmas országban. A humanitárius segítség nyújtás területén az EU 35 millió eurónyi támogatást nyújtott csak tavaly a konfliktusok által sújtott területek lakosságának, a belső menekültek integrálása érdekében. Erőfeszítéseink hozzájárultak a nemzetközi erőfeszítésekhez, az afgán biztonság helyreállításához. Az Európai Unió továbbra is fontos szerepet játszik, 2014 után is játszani fog ebben a partnerségben, amelyet tulajdonképpen idén, március 12-én öntöttünk írásba, első alkalommal, amely jogilag is kötelező kitételeket tartalmaz a résztvevő felek számára, és a közös érdekek és értékek alapján közös stratégiát fogalmaz meg a kereskedelem, oktatás, befektetések és emberi jogok területén. A jövő tekintetében azzal zárnám, hogy világos, hogy Afganisztánnak nem csak biztonságra van szüksége. 30 éve van ez az ország háborúban. Ezért hosszú távú, fenntartható megoldásokat kell megfogalmazni, amelynek révén intézmények állnak föl, a politikai ö, egyensúly megteremthető, a kölcsönös ellenőrzés a hatalmi ágaknak, és végül is a gazdasági növekedés. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi közösség fontos szerepet fog játszani ebben a folyamatban, a jövőben is, nekünk is egymással jobban együtt kell működni, és persze az afgán kormánya. A kihívás inkább abban áll, hogy hogyan lépjünk tovább. Nem kérdés, hogy tovább kell lépni. 2014 határkőnek mutatkozik, a katonai fellépés civil fellépésé fog alakulni. De Afganisztán ekkor is még a világ egyik legszegényebb országa lesz ezért óriási méretű nemzetközi segítségnyújtási erőfeszítésekre lesz szüksége a jövőben is. <clears throat> Másfelől azonban a nemzeteknek maguknak is meg kell tanulniuk a boldogulások útját. Maguknak kell kialakítaniuk jövőjüket. Az Európai Unió, az USA, a nemzetközi közösség ö, nem követheti el azokat a hibákat, amelyet 89-ben egyszer már elkövetett. Várom válaszai, kéréseiket, szívesen válaszolok rájuk. Elnök, Tempestini úr kap első képző. Signor, commissario, signor rappresentante, vorrei chiedere... Tisztelt főképviselő úr, tisztelt képviselő úr, azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az Európai Unió szerepe 2014 után? Lehet-e azt mondani, hogy az Európai Unió szeretné növelni tevékenységét az afgán civil társadalomban ellátott szerepét, a governance-ben ellátott szerepét, mit tud erről mondani, illetve mi a véleménye arról, hogy az iráni helyzet hogyan fog a 2014-es időszakot követően változni, vagy hát egyáltalán mi az iráni afganisztáni összefüggés. Aztán a, a Karzai kormány koalíciója és a talibánok közötti tárgyalásokat elnapolták. Mi a vélemény erről? Az Európai Uniónak mi a szerepe ebben a párbeszédben? Még egy dolog. Az Európai Unió hogyan vélekedik arról, hogy 2014 után is meg kell védeni a képzést ellátó személyeket, és hogyha igen, akkor ezt hogyan fogják megvalósítani? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, Köszönöm szépen, elnök úr, és ismételten szeretném Usácskász urat üdvözölni itt a szakbizottságunkban. Természetesen mindenki azt kérdezi, hogy mi történik majd az ország biztonságával, mi történik majd a projektjeinkkel, az intézkedéseinkkel azután, hogy majd 2014-ben kivonulnak a csapatok, és ami pedig a katonai területet illeti, itt szerintem mind az Európai Uniónak, mind pedig a NATO-nak, de a nemzetközi közösségnek is eh, az lehet eh, az elvárása, hogy a kivonulásunk után a kormány legalább azért képes eh, felelősséget vállalni, hogy az afgán területről ne induljanak ki terror fenyegetések, olyanok, mint a nemzetközi szerepvállalás előtt. Tehát ezt lehetne várni és a NATO részéről. Ami pedig a projektjeinket, illetve az Európai Unió szerepét illeti, a kérdésem az az, hogy hogyan lehet a különböző politikai szereplőkkel, a kormányjal, de a különböző pártokkal, törzsekkel beszélni arról, mik a céljaink, hogy beszéljünk arról, mit teszünk az egészségügy, az infrastruktúra céljairól, és úgy beszéljünk erről, hogy ne csak a jelenlegi kormány, hanem a következő kormány számára is ez ö, megmaradjon. Tehát hogyan tudunk úgy beszélni a jelenlegi minisztériumokkal, a különböző szerepvállalók által, hogy biztosíthassuk azt, hogy a csapatok vonalása után, de egy, vagy egy másfajta kormánynál is azzal számolhassunk, hogy amit befektettünk, az valóban tartósan megmaradjon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Się złożyło, że w ciągu ostatnich lat e, bardziej e, patrzyłem na Az elmúlt években főként a NATO szempontjából vizsgáltuk meg az Afgan, Afganisztánt, és ez a perspektíva az Európai Unió szempontjából részt vegyünk ott, ez kicsit így háttérbe szorult. Például a szövetség számára van egyfajta átfogó megközelítés, amit alkalmaztak. A NATO alkalmazta ezt az átfogó megközelítést, és Afganisztán és más országok esetében a NATO nem csak katonai feladatokat látott el, hanem humanitárius feladatokat is, fejlesztési feladatokat is, amiket az Európai Uniónak kellett volna ellátnia. 2014 ezért fordulópont lesz, mert hogyha az Európai Unió nem fog szerepet vállalni, akkor örökre kívül kerülünk Közép-Ázsiából. A következő pontom az az lenne, hogy küszöbén állunk annak, hogy eljöjjön a harmadik fordulója a területek átadásának. Volt már korábban ilyen um, Pavel Manchen, Mazel Shafif volt, az, Sharif volt az első fordulóban. Ezek a fajta átadások bizonyos kritériumok alapján történtek, még más városok átadása teljes mértékben politikai megfontolás tárgya volt. A kérdésem önhöz, Usáckász úr, hogy mi fog történni a jövőben, mert minél politikai, politikaibak a döntések, annál kisebb a stabilitás jövőben Afganisztánban. Harmadik kérdésem. Figyelembe véve a vitát, amit eh, a NATO főtitkárral folytattam, kérdésem lenne 2013 és 2014-ről. Mit mond a nemzetközi közösség arról, hogy a NATO korlátozza a fellépését? Mit jelent az, hogy a szövetség az afgánokat fogja támogatni? Az, hogyha csökkentik a katonai fellépést, az igazából nagyobb fenyegetettséget eredményezhet. Hogyha ez a csekágói pozíció majd, és úgy, úgy tűnik, hogy ez lesz, akkor tudni szeretném, hogy ennek milyen katonai következményei lesznek, mi lesz a katonai célja egy ilyenfajta nyilatkozatnak, mit fog majd jelenteni a támogatás, mit fog jelenteni az, hogy támogat, mit fog jelenteni az, hogy az afgán erőket támogatják, asszony. Thank you, Mr. President. I have three... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Három nagyon rövid kérdésem lenne. Az első az afgán nemzeti rendőrség szerepe. A koalíciós erők visszalépésével mi lesz az ő szerepük? Tudjuk, hogy nem könnyű a helyzet még a legalapvetőbb szükségletek is hiányoznak, a korrupció komoly gond, illetve az analfabétuszum is, illetve hát nem egyszerű az élelmiszer biztonság kérdése is. 2014 után elképzelhető, sőt valószínű is, hogy a felkelő erők intenzívé teszik fellépésüket, ezt hogyan oldják majd meg? Második dolog. Ez egy nagyon régi érv, azzal kapcsolatban, hogy nem túl jól koordinálnak egymást, egymással a különböző nemzetközi erők Afganisztánban. A EU-ból CFSP misszión belül is igaz ez. A kérdésem az, hogy ez az Európai Unión belüli koordináció hogyan változott meg, mióta létezik a külügyi szolgálat, illetve mi a helyzet a jövővel kapcsolatban? Utolsó kérdést. A talibánok és a felkelők egy időben több merényletet hajtottak végre Kabulban és más helyszíneken is, és érítették a zöld övezetet is. Nyilván erejüket kívánták demonstrálni. És meg, sokan megkérdőjelezik az afgán erők képességét azzal kapcsolatban, hogy át tudják-e venni majd az ellenőrzést. Nos, a talibán problémát nem lehet pusztán katonai, megoldás, katonai módszerekkel megoldani, kell nézni a diplomáciai lehetőségeket is. Ezzel kapcsolatban van egy EU stratégia? A katonai és diplomáciai erőfeszítéseket esetleg össze kéne egyeztetni, vagy kombinálni kéne? Milyen lehetőségeket lát a jövőre nézve? Zingeris úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem, arra vonatkozik, hogy a képviselőnk mit gondol arról, hogy sok európai polgár saját életét, családjának életét veszélyezteti azáltal, hogy a térségben van, és hogy ő maga is ezt megteszi, ezt köszönjük neki. Hatalmas dolog ez, hogy van ilyen képviselőnk ott. Ha már az értékekről beszélünk, és arról, hogy ön értékeket képvisel, az emberi jogokat. A második világháború után megfogalmazott nyilatkozatok értelmében, amelyre az Európai Unió is alapul, meg szeretném kérdezni, hogy a civil társadalomat hogy lehet meggyökeresíteni? mi köze van Európának az afgán társadalomhoz, hogyan látja, hogy megérkezése óta csökkente a különbség, mekkora az előrehaladás, mekkora volt az Európai Unió hozzájárulása a fundamentális vallási alapú társadalomból az emberi jogokra, a polgári jogokra, az egyenlő női férfi jogokra alapuló modern társadalom felé hogyan értékelni most nem katonai értelemben az előrelépést az értékek területén? A lőzünk. Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Rasmussen úr arról beszélt az előbb, hogy a NATO Afganisztánban továbbra is képzési feladatokat fog ellátni. Erre vonatkozik a kérdésem. Az EUPOL fellépése Afganisztánban hogyan változik majd, folytatjuk egyáltalán ezt a missziót, vagy a NATO viszi tovább, a képzési programokon belül integrálva, tehát mi lesz az EU szerepe a Rasmussen úr által vázolt jövő keretein belül. Ugye Tény, hogy a képző tiszteket is azért katonailag meg kell védeni, tehát mekkora EU katonai szerepvállalást jelent majd ez. És van elképzelése arról, äh, és van -e arról vonatkozóan elképzelése, hogy mennyibe kerül majd az EU-Pol misszió folytatása. Mert 2012 2002-ben 353 ezer afgán képzéséről van szó, más adatok szerint, források szerint 230 ezer rendőrt kéne kiképezni, tehát vannak-e megbízható számok az ön birtokában? Nekem is lenne egy kérdésem, mondja az elnök, Pakisztánnal kapcsolatos kérdésem, hogy mit tehetünk politikai értelemben annak érdekében, hogy Pakisztán együttműködőbb legyen, hiszen a biztonsági helyzetben Pakisztánnak kulcs szerepe van. Ugye Rabán szenátorral fogunk majd találkozni, és mit adna a tarsolyunkba, hogy mit mondjunk neki. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek ezt a sok eh, kérdést és az érdeklődést. Zingeris kolléga úr megjegyzését külön nagyra értékelem, hogy ennyire szimpatizál velünk. Én egyedül vagyok Kabulban, tehát a családom nincs ott, de hogy válaszoljak a kérdésekre és Kampinski úrére például, hogy az Európai Unió 2014 után miben látja saját feladatát, és az EU-pollal mi lesz. Na hát, én is hallgattam a főtitkár úr előadását, amikor arról beszélt, hogy a NATO és az Európai Unió között ugye ö, együttműködést kell fejleszteni. Az, az ICAF, ICEF és az EUPOL on túl az Európai Uniónak sokkal szélesebb körű szerepvállalása van, mintsem, hogy ez a két szervezet határozza meg fellépésünket. Az Európai Uniónak közös katonái nincsenek ott, de 30 ezer európai van Afganisztánban, különböző feladatokkal megbízva, fejlesztési támogatást nyújtunk, a USAID támogatása két és fél milliárd dollár volt, az Európai Unió a tagállamokból és a költségvetéséből egy milliárd eurót költött, tehát kiemelt szereplő vagyunk politikai értelemben is, és a fejlesztési területen is. Ráadásul, és emellett eh, valóban az Európai Unió rendőrségi missziója is fontos szerepet játszik. Két évvel ezelőtt az EUPOL-nak eléggé negatív volt az imidzse, nem csak Afganisztánban, hanem még innen nézve is, az EU tagállamok is kritizálták. Az EU-pol azóta láthatóságát jelentősen megnövelte, már csak azért is, mert az afgán felépés és összefüggésben levő képzési programok olyan hézagokat töltöttek be, amelyeket semmilyen nemzetközi egyéb szereplő nem vállalt el. Említettem már korábban, hogy 27 külügyminiszter, a 27 külügyminiszter megegyezett abban, hogy partnerségi együttműködési megállapodást írnak alá Afganisztánnal, amely egy nagyon átfogó megállapodás lesz, és legalább tíz évre szól és felvázolja a jövőbeni együttműködését az Európai Unió 27 tagállamának Afganisztánmal tíz évre előre. Emberi jogok, kereskedelem, beruházás, kapacitásépítés, regionális együttműködés és rendőrség együttműködés területén. Ezen belül nem döntöttük el még véglegesen, hogy mi lesz az EUPOL szerepe. Én most jövök Kabulból, a CPNCC és a CBND kollégákkal tárgyalásban állunk az eu ból ebben a pillanatban tény, hogy aktív. Várhatóan a nyárra dől el a sorsa, és e, itt attól függ a dolog, hogy mennyiben kell izolációban működnie, vagy pedig sikerül-e nemzetközi együttműködés részévé tenni azt. Ugye a NATO képzési programokat kíván fenntartani 2014 után, Michael Galler pedig rákérdezett arra, hogy ki fogja majd ezen képzőtisztek biztonságát garantálni 2014 után, és hát ez nem csak az övéket, hanem minden program vívő biztonságát. Nos, erről tárgyalunk most a transatlanti partnereinkkel és a helyi szereplőkkel közben ugye felmerül uh, Irán uh, problémája, és én el kell, hogy mondjam, hogy nekem jó kapcsolatom van az iráni külügyminiszterrel Kabulban, és úgy tűnik, hogy Iránnak is érdeke az afgán konszolidáció. Tíz nappal ezelőtt vettem részt egy előzetes Nasabadi ülésen, ahol előkészítettük a Kabuli regionális konferenciát, Irán, Türkmenisztán, Kazaksztán és India részvételével, legalábbis ezek az országok jelezték, hogy egyes munkacsoportok vezetését elvállalják. Tehát van egy természetes regionális együttműködés is, amelyben körvonalazódnak a közös érdekek, és az is, hogy nekünk milyen konstruktív szerepünk lehet a regionális feszültségek, fenyegetések leépítésében. Karzai elnök úr is a talibán között is valóban béketárgyalások indultak. Tíz nappal ezelőtt, azt hiszem már 16 -a, a 16 támadások előtt, április 14-én egy hizbiszlami delegáció eljött Kabulba, tárgyalást folytatott a kormányjal, és, ki, és Rabani úr munkaebédet rendezett számukra, követeléseket adtak elő, de ezeket kicsit vissz, ezekből vissza, visszavettek, és úgy tűnik, hogy legalább egy része ezeknek a küldötteknek együttműködésre hajlandó a Kárzai kormányjal hogy a biztonságát az európai fellépőknek, szereplőknek hogyan lehet garantálni, ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott. Ezt egy szélesebb együttműködésen belül képzeljük el. Ugye a törzsi vezetők, vallási vezetők, egyéb vezetők, helyi vezetőkkel való összefogásban napi szintű a tárgyalásaink velük szintűek, Kandahár kapcsán észak, dél, nyugat, kelet, valamennyi régió vezetőivel tárgyalunk, nem csak a kormányjal. Az afgán társadalom nagyon bonyolult összetételű, struktúrájú, megvannak a hagyományos tárgyalási szokások ebben az országban, és az igazságszolgáltatásnak is nagyon kegyetlen helyi módszerei vannak, ezeket próbáljuk megismerni, és nem muszáj nem átvenni, de ha lehetséges, akkor alkalmazkodni ezekhez, és a Fári Sureszre való várakozás során magukat talibán vezetők is, akikkel néhányal találkoztam a humanitárius segítségnyújtási programjai kapcsán, is részét képezik ennek a rendszernek. Klik úr kérdésére válaszolva, aki a NATO és EU és együttműködésére vonatkozóan, hogy azt mondta, hogy láthatóan nem az EU ül a nyerekben. Én nem úgy fogalmaznék, ahogy ő, hogy az EU nem felel meg az elvárásoknak, szó sincs erről épp arról van szó inkább, hogy a túlzottan katona értelemben felfogott segítségnyújtás helyett mi egy civil típusú, polgáribb társadalomépítő tevékenységet néztünk ki magunknak, a békeépítést, a szomszédokat is, az a szomszédországokat is ideértve, szemben a katonai feladatokkal. És 2014-ben majd ez a tevékenység fog az előtérbe lépni, hiszen a harcoló csapatok majd elhagyják az országot, és ezzel Kapalszön kérdésére is válaszolok. Ott leszünk, ott maradunk 2014 után is Afganisztánban. Elkötelezettek vagyunk, nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek mezején is az előrelépés iránt, ezért tárgyalunk folyamatosan arról, hogy hogyan nézzen ki a feladatok teljesítése. Ide tartozik valóban a rendőri erők képzése, az EUPOL program folytatása, a GPTT, az olasz ö, szakemberek bevonásával, az afgán rendőrség szakmai képzése zajlik. Az EU Európolt most már nagyra értékelik a nemzetközi körökben, még az amerikai szakértők is. Korábban mondom már nem volt feltétlen ez a helyzet, de most már a civil kapacitásépítés és a rendőrségi segítségnyújtás területén kivívtuk mások elismerését is. Paramilitáris egységeket is képezni kell, de egyre jelentősebb a civil, a polgári rendőri erők képzése, és ezen belül az EUPOL szerepe. Aki ugye tudja, hogy mit jelent a civil rendőrségi fellépés, ugye azt tudja, hogy ugye ez a vizsgálati, nyomozási tevékenységet jelenti elsősorban. Ami az Európán belül együttműködést illeti Afganisztán kapcsán, az EUPOL bizottság és mm, megalapította, hogy abban a két évben, amit én ott töltöttem, azóta már minden helyi szereplő tudja, hogy kit kell hívni, hogyha az EU-val akar tárgyalni. Az én telefonszámommal mindenki rendelkezik. A bizottsági delegáció láthatóvá vált, az EU-pollal a 27-ből 17 tagállam egyébként jelen van, és ezen nagykövetekkel én is folyamatosan együttműködik biztonsági, fejlesztési és egyéb kérdésekben. A nemzeti projektek kapcsán is. Ingeris kolléga kérdezett rá arra, hogy a civil társadalomra való átállás a törzsi társadalomból látható-e. Szerintem ez alatt a két év alatt is megfogható ö, változások történtek. Amikor odaérkeztem, akkor meglepett, hogy mennyire szabadott a sajtó. Sokkal szabadabb, mint hittem volna, illetve hogy mint a, az EU szomszéd országaiban is akár van civil társadalom Afganisztánban, csak nagyon kevés a pénzük a civil szervezeteknek, részt vesznek a politikai vitában, a befolyásolásban. Tehát nagyon pozitív volt a tapasztalatom, hogy például az afgán parlamentben megjelentek a női képviselők, és a társadalmi életben is viszonylag nagy a civil mozgás. Az EU és az EU-POL szerepére több kérdés vonatkozott, erről azt hiszem már beszéltem. Pakisztán együttműködésére vonatkozóan pedig azt tudom elmondani, hogy nyilván Afganisztán legfontosabb szomszéda Pakisztán, és Islamabadból és másból is találkoztam, más helyekről is találkoztam pakisztáni szakemberekkel, képviselőkkel, mintha mentalitásváltás történt volna Afganisztán irányában. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, egy pakisztáni polgár, vezető, hogy Iszlamabad Kabulra tekint, és Kabul Iszlamabadra tekint, amikor a saját biztonságáról van szó. Kárzáj elnök úr és Giláni miniszterelnök is találkoztak. Mindketten keresik a kapcsolatot a Talibánnal, és persze az afgán lakosság egyéb vezetőivel, és a pakisztáni külügyminiszter asszony nem csak találkozott az afgán kormány tagjaival, hanem számos egyéb etnikai társadalmi csoport ö, vezetőivel is leült tárgyalni. Az Északi Szövetség politikai vezetőivel. Remélem sikerült minden kérdésre válaszolnom. Köszönöm érdeklődésüket az afgán ügy iránt, és az AFET bizottságot, de az egész Európai Parlamentet ö, ö, szeretném megkérni, hogy a jövőben is tartsa fönn ezt az aktív érdeklődést, és a kapacitás építési munkánkat segítse, azáltal, hogy a sok párt, a több párt rendszer elvét képviseli és terjeszti. Köszönjük szépen, nagykövet úr, megköszönjük ezt a vitát osztozom Zingeris úr véleményében, megköszönöm az afganisztáni munkáját. Remélem a jövőben gyakrabban találkozunk. Hiszen 2014-ig még nagyon súlyos feladatok várnak ránk, úgyhogy remélem találkozunk, és sok sikert!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 Kedves kollégák, szeretném üdvözölni Kolt Franz Arno asszonyt, az Európai Védelmi Ügynökség igazgatóját. A védelmi ágazat terén történő összevonásról és megosztásról lesz most szó. Beszéltünk már erről a kérdésről a NATO főtitkárával is. Nem tudom, hogy ön is úgy gondolkozik el, mint Rasmussen úr, hogy szorosabbra kell vonni a viszonyt az EU és a NATO között, illetve mi a véleménye a NATO csúcsról. A jelenlegi kapacitásban nagyon komoly hiányosságok vannak, de azt hiszem azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet uniós szinten a kutatás fejlesztés, az ipari fejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázni. Ugye egyre kevesebb pénzt elérhető ilyen célokra, ezt kéne a lehető leghatékonyabban meg felhasználni, erről kéne beszélni. Az EU-ban nagyon sok tagállamban restrikciókat vezettek be a költségvetésben. Ez, ez közigazgatás és alkalmazotti szinten is megjelenik. Most, hogy a következő több éves pénzügyi keretről kezdődött a vita. Szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye erről. Tessék, Arnosz. Monsieur le Président, euh, thank you very much. Euh, may I ask you... Tisztelt elnök úr, franciául vagy angolul beszéljek? Ahogy szeretném, mondta az elnök, akkor talán gyorsabb lesz, hogyha franciául beszélek, de természetesen angolul válaszolok a kérdéseikre, hogyha úgy kívánják. Először is szeretnék az elnök úrnak köszönetet mondani. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy meghívtak ide a szakbizottságukba. Rendszeresen eh, részt veszünk eh, a munkában, és nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamenttel ápoljuk ezt a párbeszédet. Az elnök már utalt arra, hogy mit is mondott a NATO főtitkár ebben a kontextusban, és úgy gondolom én is, hogy eh, egyfajta válaszúthoz érkeztünk, nincsenek alternatíváink, igazából sokkal jobban együtt kell működnünk, a szinergiákat kell kihasználni, meg kell találni az eszközöket arra, hogy meg tudjuk védeni Európa biztonságát, és hogy felelősséget tudjunk vállalni európai szinten mégpedig minden politikai eszközzel. A pooling and sharing eszközét 2010-ben Genfben indították el. Nem sokkal azelőtt, hogy a főtitkár Münchenben a Smart Defense elképzelésről beszélt. Ugyanazok az elképzelések a költségvetéseket csökkentik a gazdasági válság miatt, és pontosan emiatt azonban nem szabad az, hogy a biztonság és a védelem kérdéseiről elfeledkezzenek, hiszen Európa biztonságról van szó, illetve e, azon európai tevékenységéről van szó, akik az értékeket akarják megvédeni, és ez a megfelelő kapacitásokat kell megtalálni. Pontosan ezért a pooling e, és sharingre van szükség, ezzel kapcsolatban nincsen alternatív, ez egy szükségszerűség. Stratégiai kontextusból is fontos ez. Egyrésztről az Atlanti óceán túlsó partjáról mindig is azt hallottuk, hogy a, az európaiak a biztonsághoz kell, hogy hozzájáruljanak, vagyis megerősített hozzájárulásunkra van szükség. Történtek előlépések és egyértelmű előrelépés történt, ezzel kapcsolatban nincs is kétség. Az Európai Védelmi Ügynökség megfelelő mandátumot kapott. Konkrét projekteket kell előterjesztenünk, hogy bemutassuk azt, hogy a pooling és sharing célja nem csak szavakat jelent, hanem ezen akaratból kiindulva képesek leszünk arra, hogy konkrét javaslatokat hozzunk létre. Ez azt is jelenti, hogy a lehető leggyorsabban és annak alapján, ami lehetséges, a tagállami szuverenitáson belül ki, mindent meg kell, mindent biztosítani kell. Ahogy mondtam, a tagállamok szuverenitásától és akaratától sok minden függ, tehát ez a szuverenitás, ez a szuverén akarat az, amivel a tagállamok javaslatokat tehetnek, és amikkel megmutathatják azt, hogy tényleg meg tudnak takarítani, és ezeket a programokat valóban meg tudják valósítani, azáltal, hogy a pooling és sharinget alkalmazzák. Több területen ez már megvalósult, olyan területeken, ahol ez nem volt annyira egyértelmű, de itt is a szuverenitásról van szó, például a helyszíni szuverenitásról a tevékenységek kapcsán, és itt mindenképpen figyelembe kell, hogy vegyük a nemzeti döntéshozatai folyamatokat és Nagyon sok területen arra tudtunk koncentrálni, ami tényleg megvalósítható volt, és interoperabilitás szempontjából sok mindent lehetővé tettünk, például logisztika, tréning, karbantartás területén, és nem kifejezetten helyszíni bevetésekről volt szó, és ehhez jön még az is, hogy nem volt tovább, nem, nincs további befektetésre szükség, amely nem lenne összeegyeztethető a tagállami költségvetéssel, tehát a, a képzésre koncentráltunk. Nagyon fontos tevékenységek voltak, például helikopter legénységi képzése szempontjából, vagy különböző szállító, vagy harci repülőgépek személyzetének képzése szempontjából is voltak tréningek akár csak a tengerészet területén. Itt voltak tábori kórházak is, amik létrejöttek, nagyon fontosak a katonák számára, akik a harcban részt vesznek, de ez más volt még egy pont, amit a NATO fitkár is említett. Jelenleg félúton vagyunk a támogató intézkedések, illetve az ellátó intézkedések között. Az ellátó intézkedések nagyon jó példát jelentenek. Volt egy nyilatkozat, és minden miniszter kész volt arra, hogy ennek alapján szorosabban együttműködjenek. Volt egyfajta hézeg, de sikerült valós megvizsgálni azt, hogy sikerült ezt eh, kiküszöbölni, mindent ki lehet aknázni, például a képzés során, és ennek során már elmondtam, hogy nagyon fontos a tagállamok szuverenitása, ezt figyelembe vesszük, de ennek e mellett mégis sikerül a hatékonyságot növelni. Ezek a rövid távú tevékenységek, amiket most leírtam, és a védelmi miniszterek ebbe már beleegyeztek. Az elmúlt héten a védelmi miniszterek informális ebéden találkoztak, amelyet Kathy Ashton vezetett, és az együttműködést hosszú távon is biztosítani kell. Rövid távon már fel lehet mutatni az eredményeket, de ez a pooling és sharing csak is hosszú távon lehet sikeres. A polling és sharing pozitív eh, példái azt mutatták, hogy a regionális együttműködés jól működik. Gondolok most a Beneluxra, az elmúlt hetekben volt egy ülés, de volt egy északi eh, ilyenfajta együttműködés is, ezek a fajta regionális együttműködések jól működnek, és ezért szeretnénk ebből tanulni. Milyen fajta közös tanulságot lehet ebből levonni, hogyan lehetne ezt folytatni? Vannak olyan területek, amelyeket egyértelműen lehet azonosítani, illetve kell is azonosítani ahhoz, hogy a pooling és sharing sikeres legyen. Ezt már többször említettem, hogy a szuverenitás kérdése rendkívül fontos. A második kérdés is van még emellett, hogyha már pénzt tudunk megtakarítani, akkor azt be tudjuk fektetni a kulcsfontosságú területekbe a kutatást és fejlesztést Brock úr említette, még hogyha akkor is nem tudjuk most a kutat, nem tudunk a kutatásra a fejlesztésbe befektetni most, akkor fennáll a veszélye annak, hogy el fogjuk veszíteni azokat a kapacitásokat, amikkel Európa most rendelkezik, és a kulcsfontosságú területeken nem leszünk már technikailag függetlenek. Az elmúlt héten a védelmi miniszterek egy dokumentum alapján Finország, eh, Görögország, Belgium és Benelux részéről, illetve Luxemburg részéről felszólítottunk arra, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk hosszú távon támogatni a tagállamokat, és hogyan tudunk olyan eszközöket felkínálni, amelyeket már Brüsszelben fejlesztettek ki annak érdekében, hogy így a nemzeti tervezési mechanizmusokat meg lehessen reformálni, és szinergiákat lehessen kialakítani az unió többi politikai eszközével. Erre még majd visszatérek. Egy másik aspektus, amely fontos, és tényleg megtiszteltetés számomra az, hogy a NATO kell után beszélhetek, Említette ő is az együttműködést, de nagyon fontos az, hogy a tagállam, tagállamok megmutassák azt, hogy ami az Európai Unióban történik, az kiegészíti azt, ami a NATO-ban is történik, tehát ne legyen átfedés, ne legyen kettős munka. Egységes poolról beszélünk, egy egységes forrásról beszélünk, és ezért el kell kerülni a megkötöződés után munkának, inkább egy kiegészítésről van szó. Rasmussen úr már említett erre példákat. Megállapítottuk azt, hogy volt bizonyos területeken egyfajta európai hézag, és ezt megpróbáljuk kiküszöbölni az Európai Védelmi Ügynökség részéről. Megpróbáljuk a különböző aspektusokat összesíteni, például a tank, tank repülők vásárlását, karbantartását szeretnénk így összpontosítani. Ahogy már elmondtam, az egész csak egymást kiegészítőleg működik, ez az Európai Unióval működik, modulokat kell kidolgozni, például olyan kórházakat kell építeni, amelyek modulokból állnak, a NATO-nak már van itt tapasztalata, például Afganisztánban, és együttesen megpróbáljuk ezeket az egészségügyi modulokat létrehozni. Ez az a fajta munka, amelyet elvégzünk a NATO-val együtt. A NATO főtitkár ezt már kifejtette, hiszen nagyon fontos az, hogy egy állandó munkáról van szó, és az elmúlt időszakban Braille tábornokkal is elvégeztük ezt a munkát, tehát egymást kiegészítő működünk. A hosszú távú célokra térve, a tagállamaiknak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködjenek, és ezt a nemzeti módszerbe kell beágyazni. Nem szeretnék a technikai jellegű kérdésekre kitérni, de azok az eszközök, amelyek az Európai Unión belül rendelkezésre állnak. Ezek az intézkedések támogatják a nemzeti intézkedéseket. Például van egy nemzeti mechanizmus, amelyel az infrastruktúrát lehet fejleszteni, és ezt minden partner ki kell tudja, hogy használja. És még egyszer visszatérnék a szinergia első fázisára. Az evűben az a feladatunk, hogy azonosítsuk a katonáink igényeit, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a piac, az ipar mit biztosít annak érdekében, hogy ezeket az igényeket ki lehessen egészíteni, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen fajta technológiai fejlődés van, vagy milyen fajta technológiai fejlődés tud ahhoz hozzájárulni, hogy mindezt teljesítsük az elkövetkező években, és milyen fajta kapacitásokkal tudunk dolgozni. Ezt csak mi tesszük meg, ezt megtesszük nemzeti szinten is, de nagyon fontos az, hogy az ipari technológiákat összesítsük azért, hogy megfeleljünk a katonák igényeinek. A többi politikai szereplővel is működünk az Európai Unióban, említette az elnök úr a kutatást, ez egy kulcsfontosságú aspektus, és bizonyos technológiai területeken, bizonyos kapacitások kifejlesztésekor ez nem feltétlenül civil kapacitást vagy katonai kapacitást jelent, gondolok itt a e, tengeri e, felügyeletre, vagy a szemtőgépes technológiákra, vagy a nukleáris fegyverek leküzdésére, a biológiai fegyverek leküzdésére. E, ezek sem itt is a különböző kapacitásokat egyesíteni kell. Örülök annak, hogy ezt a munkát az Európai Unió minden szereplőjével el tudjuk végezni, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta szinergiák lehetségesek, ha bár a nemzeti eljárásokat figyelembe kell venni, és az európai eljárás figyelembe kell venni. Ehhez tartozik az is, hogy a 2020-as horizontot figyelembe vegyük, a költségvetéseket is megemtették, eléggé kicsi a költségvetésünk, nagyon pici a költségvetésünk, 30 millió euró. Ezt önök jobban tudják, mint én, hogy ez egy politikai kérdés. Ezen a kerületen belül nagyon nehéz azt mondani, hogy növeljük a költségvetést. Brüsszelben ez szinte lehetetlen. Általában pont az ellenkezője történik, csökkentik a pénzösszeget, de hogyha kisebb a pénz, akkor az elvű nem tudja elvégezni a rászabott feladatokat. Ezért is fontos az, hogy különböző tárgyalásokat folytatunk, hogy a tagállamok bizonyos projektekre pénzt szálljanak, és ahol, olyanokra, ahol plusz pénzre van szükség, és így 250 millió euró er- erejét teszik meg évente. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon fontos az, hogy a tagállamok továbbra is egy ilyenfajta dinamikát mutassanak, és szinergiailag együttműködjenek, Van még egy másik együttműködési terület, de erről az Európai Parlamentben majd beszélni fognak. Ez a Single European Sky program, illetve a CESAN program, és megpróbálunk arra ügyelni, hogy a katonák igényeit nem csak a légtér felügyelete alapján legyen figyelembe véve. Az Európai Védelmi Ügynökség lett az a hely, ahol a nemzeti ö, igények egyesülhetnek, és ö, biztosan lehet azt, hogy ez a, ez a az európai program, a Single European Sky valóban felhasználásra kerül ahhoz, hogy a katonaságok teljesítsék feladatukat, a szükséges feladataikat, Úgy gondolom, hogy gondolok itt a, a piacra, a technológiákra, a kulcsfontosságú iparágokra, és hogyha a bizottság munkacsoportja valóban megvalósul, akkor további szinergiákra kerül majd sor, és már várjuk ezt a fajta együttműködést a bizottsággal ezen munkacsoporton belül végezetül. El tudom mondani önöknek azt, hogy nagyon fontos időszakhoz érkeztünk veszély is fennáll. Fennáll a veszélye annak, hogy csökken az európai védelmi kapacitás, nem csak itt Európában, hanem ott is, ahol az európai értékeket meg kell védeni, és ezért létezik a közös biztonság és védelmi politika, hiszen nagyon fontos az Európai Uniónak az értékek kérdése, egyre nagyobb az elvárás velünk szemben, és be kell bizonyítanunk azt, hogy tényleg képesek vagyunk a biztonságot megadni. Az USA is átadta ezt az üzenetet, ez egy kihívás, de ez egy egyértelmű ösztönzés, hiszen korábban nem volt egy ilyenfajta egyértelműen megfogalmazott ösztönzés, tehát képesnek kell lennünk arra, hogy a kapacitásainkat összesítsük, hiszen ez, ezzel a biztonságot tudjuk garantálni számunkra és a partnereink számára. Európai ügynökség vagyunk, a tagállamok érdekeit szolgáljuk, de ez az eszköz csak akkor lehet sikeres, hogyha tényleg, van, tényleg politikai kihasználásra kerül. Szerintem jó úton haladunk, és nagyon jól esett, amikor láttam azt, hogy a védelmi miniszterek milyen erősen felléptek, és hogy mennyire ügyelnek a munkánkra, milyen sokat követelnek tőlünk, és ezért egyfajta globális felelősséggel rendelkezünk, amit az Európai Parlament is megmutatott. Köszönjük szépen, Anu asszony. Gáler kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Anu asszonyt itt a külügyi bizottságban. Ön is tudja, hogy itt az Európai Parlamentben, de különösen a bizottságunkban nagyra becsüljük az ön működését, az ön szervezetének a tevékenységét. A kollégám is elmondta már ezt végül is, hogy fontos szerepet tulajdonítunk önnek, sőt, talán lehet, hogy többet is, mint amit a tagállamok, amennyit a tagállamok szeretnének. A genti kezdeményezés óta egyértelműen hozzáadott értékeket fogalmazott meg a Védelmi Ügynökség, és új kapacitásokat ö, hozott létre. Az Európai Katonai Törzs a tagállamok projektjeit összefogta, akkor még 300-ról volt szó, most meg csak 11 nagy projektről van szó, tehát ezeket úgy tűnik sikerült ö, integrálni egymással de szeretném ezt öntől tudni, hogy ön hogy értékeli ezt az integrációt, és mi van azokkal a projektekkel, amelyek még nem képezik részét a 11 nagynak, és miért van így, ha így van. A 2010-es célok határozatlan idejű meghosszabbítása kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy a headline goalok mely konkrét kapacitás hiányok pótlására irányulnak. Ön is említett egy példát, a NATO főtitkár is, és eh, itt egy gondot látok. Eh, a levegőbeli tankolás, repülőgépek tankolása, üzemanyag feltörtésre ügyében, ugye a főtitkár úr azt mondta, hogy <clears throat> az amerikaiaknak bőven van ilyen kapacitása, az EU is építhet ilyet, ha akar. Ugyanakkor mi van akkor, ha az amerikaiak azt mondják egy fellépés kapcsán, hogy ez a ti földrajzi területetek, oldjátok meg magatok, és nem adunk ilyen ö, kapacitást. Tudtommal Franciaország most épít és beszerez Airbusokat, amelyek erre alkalmasak lesznek. Németországban azt hallom, hogy nekünk van elég légi utántöltési kapacitásunk, de nem tudom, hogy mit értsünk itt a nekünk, és hogy meddig kifejezések alatt. Tehát az, hogy elég, az mit jelent ön szerint? Rendelkezünk-e valóban ezzel a kapacitással, és egyéb kapacitásaink hiányait hogyan tudjuk pótolni? A 2020-as Horizont programmal kapcsolatban ö, több vélemény megfogalmazódott. A GS e képességek bővítése terület a közös biztonság és védelmi politika területén mit terveznek? Lehet, hogy ez túl általános ez a kérdés, de mondjuk ha kívánhatna valamit, akkor ön mit tenne prioritássá ezen a programon belül, mit fejlesztene leginkább, vagy mit írna bele, mint új fejezet? Köszönöm szépen. Daffur következik. Legyünk őszinték. A fegyverbeszerzési és kutatási együttműködés területén a védelmi ügynökségnek meglehetősen kezdetleges az együttműködése más szervezetekkel. És Gáler úrral egyetértek, hogy nem látható eléggé előrelépés Sőt, mintha visszavettünk volna ambícióinkból ezen a területen az utóbbi évek során. Ön maga is úgy fogalmazott, és gyakran mondta el, hogy mennyire fontos a függetlenség, az autonómia, ez egy kicsit úgy tűnik számomra, hogy túl sokat beszélünk róla, és keveset teszünk az érdekében. Az európai integráció egyéb politikai területein is így van ez, hogy ez inkább egy vágyálom a saját lábban való állás. Azok mondják ezt, hangkoztatják ezt leggyakrabban, akik végül is látják, hogy nem történik előrelépés, és továbbra is a hagyományos nemzetállami rendszer érvényesül. Ez egyfajta retorikai csel, amely a pool and shared szavakban megvalósítja, de katonai eszközök tekintetében pedig eh, hát valójában nem igazán. Tehát ez egyfajta kibúvónak tűnik számomra. Tudnán konkrét példát adni arra, hogy az angol-francia védelmi megállapodás mennyiben átok és mennyiben áldás a közös védelmi politika szempontjából, illetve hát a védelmi ügynökség szempontjából. Szerintem ez csak egy figyelem elterő hadművelet az angolok franciák részéről, és lehet, hogy másra kéne energiáinkat összpontosítani, mint sem erre a tengelyre. Végül pedig Törökországról szólva. Ön szerint mennyibe kerül a Törökország bevonása az Európai Védelmi Ügynökség működésébe? Köszönjük szépen! Lőzing asszony, parancsoljon. Tartalmilag sokban ugyanazt gondolom, mint az előttem szóló, még hogyha teljesen más alapokon is. A nemzeti autonómia, szuverenitás tekintetében itt most sok szó esett arról, hogy nemzetközi erőfeszítések, erőfeszítésben épülnek kórházak, és a katonai konfliktusokban is nemzetközileg együtt lépünk föl. De azért többféle nemzetköziség létezik, és a nemzeti szuverenitási jogok nagyon érzékenyen merülnek föl, amikor katonai konfliktus alakul ki. Hogy értsék is, hogy mit mondok, ugye Németországban egy parlamenti hozzájáruláshoz van kötve a fegyveres erők részvétele nem külföldi konfliktusokban, és ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Hogyan felel meg az ügynökség annak a követelmének, hogy egyes országokban van egy ilyen parlamenti jóváhagyási kötelem? Hogyan lehet a kapacitásokat összefogni, ideértve a német kapacitásokat, hogyha egyes országok kihátrálnak, mert a, a rendszerük olyan, hogy a parlament meggátolhatja az ország részvételét a közös fellépésben. Hogyan lehet akkor közös fellépéseket garanciával megfogalmazni? Illetve mennyiben veszik figyelembe ezeket a tagállami kihátrálásokat, amennyiben azok megtörténnek teljesen ö, jól meghatározott jogi alapokon? Le bon exemple, c'est Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Jól hallottam a nevem, elnök úr. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Tisztelt asszonyom, köszönöm, hogy ellátogatott ma ide. Egy kérdésem lenne az Egységes Európai Jégbolt projekttel kapcsolatban. Erre utalt beszéde végén. Konkrétan szeretném mondani, hogy ez igazi hozzáadott értéket teremtő projekt, tehát nyilván következménye is vannak. Nem a költségekről beszélek, ez nyilván nem annyira fontos, de ami a különböző országok hadseregét illeti, és fegyveres erejét, ez bizonyára komoly plusz igényeket jelent majd, ez főleg kisebb országoknak okoz majd gondot, és jó lenne, hogyha minél előbb elkezdődne ez a projekt, tehát működőképes lenne. önök azt szeretnék, hogy a különböző országok önkétesen járuljanak hozzá a költségekhez. Nos, mérlegelték-e azt, hogy egy-egy tagállam katonai költsége mennyire terhelhető, illetve hogyan lehet ösztönözni a tagállamokat arra, hogy hozzájáruljanak a projekthez, miután valószínűleg nem ugyanolyan lehetőségekkel rendelkeznek a különböző tagállamok. Köszönöm szépen. Raport a konsekvenciák kryzysu finanszavego dla szektora obronnego. Nos, Árnó asszonyom órákon keresztül vitattuk meg a pénzügyi és gazdasági válság hatását a védelmi ágazatra. És azt gondolom, hogy amit hallottam tőle, az, annak nagy része benne lesz majd a parlamentnek írott jelentésemben. Két kérdésem lenne, lenne egy konkrét kérdés, talán ez a rövidebb. Anna asszony, ön és az Európai Védelmi Ügynökség számára kielégítő-e a tagállamok közötti együttműködés? Azt hiszem, hogy több vélemény forog közszájon ezzel a kapcsolatban, illetve a tagállami projektekkel kapcsolatban. Meg van elégedve az új tagállamok együttműködési szintjével? A második kérdésem és ez talán álmodozásnak hangzik, milyen költségvetés lenne ideális? Ön szerint milyen költségvetéssel kéne rendelkezni az Európai Védelmi Ügynökségnek ahhoz, hogy el tudja látni teljes mértékben a feladatait? I would like to thank you very much and also... Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy egy kis álmodozást lehetővé tesz, illetve hogy a kívánságaimat megfogalmazhassa. Először is Gáler kérdésére válaszolnék. Mi történt a pooling and sharing kérdéssel? Itt azt kell elmondom, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy a különböző lehetőségeket sikerült azonosítani, és amikor egy alkalommal élni lehet, akkor azt meg is kell tenni. Szerettük volna azt demonstrálni, hogy azonnal cselekvés képesek vagyunk, vagy cselekvőképesek, és eh, tudjuk, hogy a tagállamoknak eh, nagyon komoly problémái lehetnek, pénzügyi problémái, ezt önök is jól tudják, vagy sokszor reformokra is szükség van. Aztán, ami a légi újratankolást illeti, hogy teljesen más dolgokat kell összekombinálni ahhoz, hogy ez a kapacitás kiépüljén. Föl lehet bontani a az elérhető összegeket, ezeket máshogy is össze lehet kombinálni, így születik meg az eredmény. Tehát megpróbáltuk a lehetőségeket kihasználni, de az egyéb dolgokat sem felejtjük el, és nem szeretnék, ha bárki is elfeledkezne a többi problémáról. Ott van például a légügyi, vagy a légészállítási erő. Bizonyos munka, háttér munka folyik a különböző miniszterek között. Jó lenne, hogyha ez kicsit láthatóbb lenne, de mások azt, kér, azt kérik számon, hogy mindez miért nem éppen ellenkezőleg, éppen titkosabban, stratégiai módon zajlik. Hát mindez tagállam függő, próbálni kell alkalmazkodni a tagállami módszerekhez. De az egyéb lehetőségeket sem felejtjük el, ezeket előterjesztjük a miniszterek felé, például a felderítés, vagy hírszerzés kérdése. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg kell tárgyalni a minisztereknek, és folyamatosan ajánlásokkal élünk ezzel kapcsolatban. Aztán a műholdas kommunikáció megfigyelése, jövőben erről is mindenképpen beszélnünk kell. Nos, az összes űrrel kapcsolatos kapacitás nagyon fontos. Az Európai Parlament egyébként e- ezen a területen különösen invenciózus, és nagyon odafigyelnek erre. Most ez tipikusan az a téma, amit több oldalúan és európai szinten kell megvitatnunk. Számos program is bemutatta már, illetve bebizonyította már, hogy ez az európai szintű munka milyen eredményes lehet. Aztán Horizont 2020. Arról kérdeztek, hogy mi lenne az optimális lefedettség ezzel kapcsolatban. Hát legszívesebben egy hosszú listát írnék, például a kibertechnológiákat, a CBRN technológiákat, a tengeri a különböző tengeri műszaki felülvizsgálat kérdése. Nos, számos elképzelés él, és tudjuk, hogy hogy a Remote Piloted Systemek bizonyára elsőbséget élveznek, tehát a távvezérelt gépek, nem tudom, hogy a drón szó milyen képzetet ébreszt önökben, de számos műszaki megoldással lehet ezt megoldani, ezt a, ezeket a robotpilótákat. Aztán nagyon fontos még a különböző tanúsítás, sok kérdése is. A megfelelő technológiákat ki kell képezni annak érdekében, hogy akár polgári missziók esetén is biztonságosan lehessen repülni, de nagyon drága, drága a különböző technológiák kifejlesztése. Nos, szeretném, hogyha ilyen kérdésekben, ami ezekben a témákban, ahol együtt dolgozunk a bizottsággal, legalább a forrásokat tudnánk közösen előteremteni, tehát EU oldalról is, tagállami oldalról is, és ez csak egy példa. Ez mutatja azt talán, hogy polgári és katonai célokat is szolgálhat egy projekt, illetve hozadott értéket teremthet a kutatás fejlesztése civil, polgári területen is, illetve katonai területen is. A légi üzemanyag feltöltés, igazuk van, nagy előrelépés lenne, hogyha ezt a kapacitást komolyan tudnánk növelni, Ezt nyilván ő lehet a legjobban megtenni, hogyha be tudnák vásárolni ilyen gépekből, tehát be lehet ruházni ilyen repülőgépekbe. Így az ember biztos abban, hogy megvan a szükséges kapacitása, és ez egyfajta kapcsolatot is teremt az iparral, és ez az úgynevezett európai ipari alaphoz is hozzájárul. Nos, normálisan az ember többlet órákat hoz így létre. Most szeretnénk azt elérni, hogy a tagállamok beszerezzenek, de a légi tankerekkel kapcsolatban, hogyha fölhasználjuk ezeket a többlet órákat, többlet kapacitásokat, akkor, és ezeket megosztjuk, akkor mindenképpen jobb eredményt lehet elérni. Így lehet a legjobb hatékonyságot elérni, tehát egyrészt beszerzésekre van szükség, másrészt pedig racionalizálni kell az elérhető kapacitást. Duffur arról nem számolhatok be, hogy én is ugyanúgy érzek-e, mint ön, de szeretném azt megmagyarázni, hogy a szuverén szót miért használom olyan gyakran. Hát amikor EU politikákról vagy szakpolitikákról beszélünk, akkor nem szokás ezt nagyon gyakran használni. Annak idején ugye voltak nemzeti valuták, most pedig van egy európai pénznemünk. De a védelem területén, és az egyik kérdésben egy példát is láttunk, mi történik akkor például, ha nemzeti tagállamok nemmel szavaznak? Hát ezt tiszteletben kell tartani. A szuverenitás azt jelenti számomra elsősorban, hogy bizonyos tagállamokban, hogy a, hogy a tagá, minden tagállamban van egy politikai folyamat, amely végén döntés születik arról, hogy egy-egy konfliktusban, fegyveres konfliktusban részt vesz-e az adott tagállam. Ha az embernek vannak katonai kapacitás, van katonai kapacitása, akkor számos dologra lehet ezt fölhasználni, fel lehet a tagállamba használni közös védelmi politikában, ENSZ kérdésekben, tehát mindenki, minden tagállam maga dönt arról, hogy mire használja a kapacitását, a meglévő kapacitását. Nekünk, a védelmi ügynökségnek ezt a realitást kell elfogadni, illetve azt is, hogy minden tagállamban eltér ez a módszer, alkotmányosan más és más megoldást találtak erre, ezt muszáj elfogadnunk és tiszteletben tartanunk. Éppen ezért két dolgot helyezünk előtérbe, az egyikre már utaltam, Ott vannak a ö, támogatással, a fenntartással kapcsolatos kérdések. Minél jobban együttműködik az ember, annál inkább európai szintre jut, tehát annál inkább elfogadják ezt a tagállamok. A második dolog pedig a jó bevált tapasztalatokat, a bevált módszereket előre kell vinni az új kezdeményezésekben. Például az európai légiszállítási módszert felhasználták a libiai beavatkozás során, ez egy közös kapacitás, sok tagállam a politikai felhatalmazását használta fel, hogy ebben részt vegyen. Aztán az angol-francia szerződéssel kapcsolatban. Hát egy nap mint nap egy skót munkatársa dolgozom, úgyhogy azt mondanám, hogy ez nem angol-francia, hanem brit-francia megállapodás. Arról nem tudok beszélni, hogy ez áldás vagy átok, de szerintem ez jót tesz nekünk. Azt hiszem, próbálja ez például a két tagállam között fönnálló bizalomnak is. És igaz, ez kényesebb, érzékenyebb kérdésekre, kapacitásokra is. És ha az ember politikailag elkötelezett, akkor igenis el lehet érni ezt a fajta bizalmi szintet, és kapacitásokban is működik ez úgy, hogy közben a különböző tagállami, tehát az brit vagy a francia döntéshozatali folyamatot megtartjuk, illetve tiszteletben tartjuk. Egyébként ezt a megállapodást, vagy a Nordefkót, a Benelux együttműködést ki lehet terjeszteni más területekre is. A védelmi ügynökségben úgy véljük, hogy a tengeri aknák elleni fellépésben, és ezt láttuk, ezt az együttműködést. Egy ilyen két, két oldalú együttműködésben indult ki, aztán az okárt kértük föl, hogy ezt vigyék előre, és ha bármelyik tagállamnak kedve támad csatlakozni a projekthez, lehetőség van erre. Még folytathatom? Cezárral kapcsolatban támogatni kell a tagállamokat azzal kapcsolatban, hogy minden olyan elemet vállaljanak fel, amely végül kiadja majd a számlát, a végső számlát. Ezt a kérdést önökkel is megvitattam, -e már Patrik asszonynal is van egy nyers számadat, de ezt még finomítani kell. A 7 milliárd eurós nyers összeg még sokat változhat, még kell nézni a különböző kapacitásokat, illetve a felszerelések kérdését, hogyha egy repülőn megvan egy adott felszerelés, akkor ezeket időről időre fel kell újítani. Annak fényében, hogy mi a Cezár elvárás. Tehát jó lenne, hogyha a tagállamok előre tudnának egy kicsit gondolkodni, hogy a Szezárnak mi lesz majd a következő etapja, hogyan kell fejleszteni például ezeket a felszereléseket. De megkönnyíti a munkát az is, hogyha ha tudjuk, hogy az Eurókontrollnak mik az elképzelései, mik a tagállamok elképzelései, illetve a NATO-nak is. A bizottság egyébként 3 milliárd euróval kíván ehhez hozzájárulni, ez persze nem mind a védelem kapja meg, de például olyan technológiáknak jutatják ezt, amelyeknek lehet polgári és katonai felhasználása is, és ebből éppen ezért a katonaság is hasznot húzhat. Utolsó kérdés, Lizek úr, nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk, tudtunk működni a jelentése készítése kapcsán. Hogy áll az együttműködésünk a tagállamokkal? Hát mindig azt szeretnénk, hogy ez jobb lenne, szorosabb, és szeretnénk arról megbizonyosodni, hogy a tagállamok a lehetőségek szerint kihasználják a védelmi ügynökséget. Ezért nagyon fontos hogy a fellépést előtérbe helyezni. Tehát megfelelő elegyét kell előállítani a, a pragmatikus dolgoknak, illetve a háttér folyamatoknak. Aztán az államköltségvetés. Talán túl racionálisak az ál- álmaim, de hát minden attól függ, hogy mit szeretnénk. Hogyha beszerzési ügynökségként kívánunk működni, amire jogilag van lehetőség, szokának például 300 millió a költségvetése, tehát jó lenne, hogyha nem 30 millió költségvetése, hanem 300, tehát ez a plusz nulla is lehet egy álom, kívánság. De fontosnak tartom azt is, hogy ugyanazért a pénzért nagyobb értéket kapjunk. Tehát az okára, hogy szorosabb együttműködés és megfelelően hatékony beszerzési módszerek de egy számot most nem szeretnék megemlíteni, hogy legyen még egy plusz nulla a 30 mögött, vagy még ennyi vagy annyi százalék, nem. Az a lényeg szerintem, hogy hasznosan alkalmazzák a rendelkezésre álló összegeket. Jelenleg az is fontos, hogy fenntarthatóak legyünk, illetve hogy a tagállamoktól konkrét felajánlásokat kapjunk konkrét projektekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Arno. hogy sajnálom, hogy ki kellett mennem a beszéde alatt, de hogy elmondtam az elején is, a kis költségvetéssel mindenhol szembe kell néznünk, és hát finanszírozni kell a munkatársakat, az evőnél, az európai költségvetésből, és ezért kell beszélnünk a többéves pénzügyi keretről és Ön mit gondol a többéves pénzügyi keretről? Well, we are an agency with a specific uh, status. Úgy gondolom, hogy uh, van egyfajta korlátozás, ami sokkal erősebb, mint az európai költségvetés, másrészt viszont uh, a munkatársaink nagymértékben cserélődnek, és nagyon sok szakértő van, akik rövid ideig vannak, tehát ez egyfajta kapcsolat a tagállamokkal. Azt mondanám, hogy fenn kell tartanunk a tagállami kapcsolatok specifikus, specifikát, különlegességét a munkatársa tekintetében. Amit igazán szeretnék, az az, hogy legyenek szinergiák az Európai Unió költségvetésével. Ez lehetséges a mi döntéseink által jogi szempontból, a bizottság számára is lehetséges ez. És nem csak a munkatársak szempontjából, hanem a specifikus intézkedések szempontjából a társfinanszírozás területén ez lehetséges számunkra, és tudom, hogy önöknek kell erről politikailag döntenie, és lehetségesé válik ez a bizottság szempontjából is majd. Elnök, köszönöm szépen. Attól tartottam, hogy ezt a választ adja. Hát nem okoztam csalódást, mondta Arno asszony. Úgy gondolom, hogy tényleg ezt figyelme kell vennünk, jövőben mondta az elnök. Wir müssen jetzt schnell machen. Most sietnünk kell. Nem lesz már költségvetési vita ma, mert fél háromkor kezdtünk, és a szabályaink szerint hat órakor le kell, hogy záruljon az ülésünk, és mivel ezt, szavaznunk kell majd erről, azt szeretném, hogyha a palec jelentésről beszélnénk egy kicsit, és örülnék, ha ezt röviden bevezetnék illetve majd eh, erről beszélnék egy kicsit. Köszönöm a nemzeti parlamentek képviselőnek a részvételét, mi pedig folytatjuk a munkánkat. Paleckis úr, hol van? Köszönöm, elnök úr. Nos, az energiai együttműködés a határon eh, kívüli partnerekkel, ez előkészít egy energiapolitikai jelentést, amit öt évvel ezelőtt eh, fogadtunk el, ezt, ez volt az előkészület ennek. Szerjusz Volszki rendkívül aktívan beterjesztett módosítókat, szeretnék ezt köszönetet mondani neki, és másoknak is, akik összességében 44 módosítót nyújtottak be, a legtöbb elfogadható volt számomra, illetve minden politikai frakció számára és még egyszer megmutatkozott az, hogy az Európai Parlamentben nagymértékű együttműködés, e, egyetértés van abban, hogy legyen közös energiapolitika az Európai Unióban, illetve az Európai Unió határain kívül is. Ahogy említettem, vannak módosítók, ezek közül sok az ITRE illetékességi körébe tartozik, és ez már benne van az ITRE tervezetében és az árnyékjelentés tevőkkel együtt hat kompromisszumot hoztunk létre. Vannak olyan pontok, amelyek fontosak figyelembe véve az Európai Unió függőségét az energiaimporttól. Nagyon fontos az, hogy az ellátási források is útvonalak diversifikálódjanak, és sokkal nagyobb mértékben legyen felhasználva a megújuló energiaforrás, ez nagyon fontos az Európai Unió energiai biztonság, biztonsági politikája szempontjából. A külső energiai együttműködést az Európai Unió alap értékei alapján kell kialakítani, a demokrácia, jogállamiság, a nemzeti erőforrások felhasználása, stb. Nagyon fontos az a pont, hogy erősebb legyen a koordináció a bizottság, a tanács és az Európai Külügyi Szolgálat között, azért, hogy közösen lépjenek fel a közös kül, a közös energiaügyi külpolitikát illetően. A másik pont, ami fontos, és ez releváns az új EU tagállamok szempontjából, ez pedig az, hogy a bizottságot arra ösztönözzük, hogy monitorozza és hajtsa létre az atomenerőművek leg, le, legújabb standardjait az Európai Unió környékén. EU e nuclear safety and... Átfogó nukleáris stressz tesztekre van szükség. Mr. Sajewski. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy újra foglalkozunk a problémával, mint ahogy azt már elkezdtük egyszer, Paraszkis úr is elmondta öt évvel ezelőtt. Gratulálok Paraszkis úrnak az eddig elért eredményekhez, de lenne egy megjegyzésem, nem érdemi, de mégis fontos, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság miért vesztette el vezető szerepét a kül gazdasági politikán belül az energiapolitikát. Az ITRE javára az 50-es szabály alapján az ITRE most az illetékes bizottság, és jó lenne, hogyha sikerülne visszaszereznünk az energiapolitika külpolitikai dimenzióját legalább a jövőben, mert azért kár az itt felhalmozott tapasztalatot csak úgy elszórni. Ami a módosítókat illeti, a végleges szöveg szerintem kielégítő. Gratulálok Padeckis úrnak, mondom az eredményekhez. Az EU aktív szerepvállalása a nemzetközi energiapolitikai projektekben évek kérdése, míg nekünk is és harmadik országoknak sikerül aktívabbá válnunk ezen a területen. Éppen ezért fontos, hogy ö, sok delegációt meghívjunk ebbe a csoportba. A bizottság határozza meg a roadmap-et, de a jogalkotási follow-up a mi kezünkben kell, hogy legyen, hogy ki tudjuk alakítani energiaügyi, energiabiztonsági politikáinkat. Egy konkrét ö, pontjáról is szólnék a jelentésnek. Nagyon jó a négyes kompromisszum az Oroszország témában, ezt szerintem minden frakció nyugodtan támogathatja. Az 50-es szabály értelmében nekünk ugye véleményalkotási jogunk van, ez a plenárison majd megszavazásra kerül. Köszönöm Palacki szúrnak és a többi frakció valamennyi tagjának, akik részt vettek a munkában, az együttműködést. Van-e további mondani valója bárkinek? Akkor el kell még mondanunk, hogy ez a megalapodás még akkor született, amikor a kutatási irány még nem indult el, és Öttinger biztos feladata, jelenleg az energia, külpolitika, és hogy az 50-es szabály miatt miért vesztettük el ezt a kompetenciát? Nos, ez jó kérdés talán azért is, mert ugye a bizottságoknak nagyjából a biztosoknak, biztosok körében megfelelőjüknek kell lenni, és nem sikerült úgy tűnik. még ezt megvalósítani, ami a nemzeti parlamenteknél már megvalósult, hogy ez egy egyben történő megfeleltetés legyen a biztosok és a szakbizottságaink között. nem pont ugyanolyan a leosztása a portfólióknak. Jó lenne, hogyha a következő jogalkotás időszakban ez megtörténne. Ezzel foglalkoznunk kell. Amikor a szakbizottsági elnökök értekezletén vagyok, akkor látom, hogy micsoda harc dúlik a bizottságok között gyakran hónapos késéseket okoz az, míg a bizottságok egymás között eldöntik, hogy kinek az illetékessége egy téma. Ez a belső ö, civakodás, ö, ugye például vegyük csak a kereskedelem témát, ugye az szinte minden bizottságot érintett, és itt van a legtöbb késedelem. Ezer szabályunk van, ezeket meg kéne változtatni, egyszerűsíteni, egyértelműbbé tenni. Ö, ez persze egy belső ügy, illetve hát a bizottsági elnökök értekezletének ügye, de ez a parlament eljárási szabályzatának módosítását is igényli. Négy hónapos késésben vagyunk egy konkrét kérdésben. Négy hónapos késésben csak emiatt, mert nem sikerül kiosztani a témát a bizottságok között. Ez, hát, ha szabad, fogalmazhatok szabadosan, ez baromság. És itt valamit tenni kéne a cselekvőképesség javítása érdekében. Köszönöm Mirsborski kollégának a elmondottakat. Van-e Palackis úr jelentésével kapcsolatban bárkinek még mondani valója? Nincs, akkor holnap szavazunk róla. A bizottság meg kíván nyilvánulni? Ebben a témában? Uh, Köszönöm szépen, megragadnám az alkalmat. Ha lehet, a, csupán annyit mondanék el, hogy a bizottság számára nagyon jó ez a vélemény, illetve a sok módosítás, és ez gyakorlatilag rímel a bizottság szeptemberi nyilatkozatára. Tudjuk, hogy az Európai Unió milyen, számá, számára milyen fontos az energiapolitika, illetve hogy a megerősített meg, e, megerősített együttműködésre sor kerülne a különböző harmadik országokkal. Néhány dolgot kiemelnék a módosításokkal kapcsolatban. Úti terv, roadmap. A bizottsági nyilatkozat <coughs> nem csak prioritásokról szól, hanem az úgynevezett kulcsfontosságú fellépésekről is szól, Ezeket már szeptember óta el is kezdtük megtenni, a helyzet tehát folyamatosan fejlődőben van, például Oroszországgal és Fehérországgal már egy megállapodást kötöttünk az elektromos hálózatokról, és más kérdésekben pedig folynak a tárgyalások. Aztán nagyon fontos az is, hogy az EU kétoldalú és többoldalú megállapodások létrejöjjenek, és így átláthatóvá, kiszámíthatóvá váljanak a kapcsolataink. Ezt, nem, ezt az összes egyezménnyel meg kell tenni, nem csak az együttműködés, együttműködés. Amikor harmadik országokkal írunk alá valamit, akkor ezeket az elveket mindig megpróbáljuk előtérbe helyezni, illetve vívmányainkat is, és mindig lett szögezzük azt is, hogy az Euró piaca nyitott harmadik országok számára. Aztán különböző záradékok, itt van egy általános biztonsági záradék a különböző vitarendezési módszerekről, illetve a, az egyezmények megszakításáról. Aztán a vitarendezéssel kapcsolatban egészen világos mechanizmusok olvashatók a különböző kereskedelmi megállapodásokban. A harmadik országokkal való egyezmények tárgyalásának eh, tárgyalásában a konkrét szerepe van a bizottságnak, eh, a bizottságnak tehát feladata odafigyelni olyan egyezményekre, vagy előtérbe helyezni, amelyek eh, akár a elektromos hálózatról szólnak, akár másról, és mindenképpen az átláthatóságot kell előtérbe helyezni, illetve a jogi biztonság kialakítását. EU-Azerbajdzsán, ez EU-Türkmenisztán gáz vezetékkel kapcsolatos megállapodásra is igaz ez, és hangsúlyoznám, hogy ezekben az egyezményekben nincsenek árak, és nagyon fontos az is, hogy a kereskedelmi partnereknek is alá kell írni ezeket az egyezményeket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jerusalszki úr. Köszönöm, elnök úr, a megjegyzését, amelyet az én megjegyzésemre tett, de hogy tisztázzuk a dolgokat, elismerem azt, hogy az energiabiztosság külpolitikai biztonság Mm, aspektusait Ötinger biztos végül is jól kezeli, tehát ha azt kérem, hogy mi is foglalkozunk ezzel, akkor nem akarom ezzel a bizottsági struktúrákat sérteni. Az, hogy most a bizottságnál hogy vannak a dolgok, ugyanakkor nem szabad, hogy előre írja nekünk, hogy nálunk a parlamentnél hogy szervezzük meg a munkát. És örülök, hogy felmerült ez a kérdés hogy az, ez most független az energia vagy energia mix témáját illeti, ez egy tisztán külpolitikai, biztonságpolitikai kérdés, amit egyébként a mi bizottságunk nagy többséggel, sőt a parlament is nagy többséggel elfogadott. Nekünk kell ezt a problémát kezelni. Az már a bizottság dolga, hogy ezt most hogy osztja el a külügyi vagy energiaügyi felelősei között. Köszönjük szépen. Jó, hogy végre most itt egy német politikus is jól működik. Ez már az együttműködésnek, a közeledésnek egy szép jele. Valószínűleg itt még Albertini kollégát is be kéne vonni be a vitába, mert ő is illetékes. Paleszkis kolléga kíván még valamit mondani? Akkor holnap szavazunk és az 50-es cikkel pedig foglalkozunk, és megpróbáljuk érdekeinket érvényesíteni, mert hiszen nem csak a 49-es cikk létezik az eljárási szabályzatban, hanem az 50-es is vannak azért még itt lehetőségek, amelyeket meg lehet ragadni. Az energiapolitika egyértelműen külpolitikai dimenzióval is rendelkezik, ahogy ezt Jaruszborszki kolléga kiválóan megfogalmazta. Leszögezném, hogy holnap azonban Izraelről nem szavazunk. A bizottság egy jogi állásfoglalást készít elő, és éppen ezért, hogy a dolog jogszerű legyen, mivel holnap reggelig lehetetlen ezt a szöveget mindenkinek köröztetni, várunk még a szavazással és Izraelt későbbre helyeztük át. Remélem, hogy a kollégák ezzel egyetértenek, tehát a holnapi rendről ezt a szavazási pontot levesszük. Mindenkinek pedig most jó pihenést kívánok, és az ülésbe rekeztem. Ez nem ich mit Nem bis morgen. Jetzt.